Members, good morning. Jó reggelt kívánok. Kezdjük meg ezt a maratonnak ígérke, maratoninak ígérkező szavazási folyamatot. Először is az elnök közleményeivel kezdeném. A koordinátorok üléséről tegnap este tartottuk. A STOA projekt kapcsán két prioritási területet hagyott jóvá a koordinátorok ülése. Az egyik eh, a biztonságos vezetés központjának létrehozása, a másik pedig az integrált eh, tömegközlekedési jegyárusítás eh, turista látványosságokkal kapcsolatosan. A projekt javaslatokat a titkársággal közösen egyeztettük. A titkárság ezen kívül arra kért minket, hogy aktualizáljuk a közlekedéssel kapcsolatos stoa tevékenységeket, hogy a képviselők pontosan tudják, hogy mi történt a múltban, illetve most mi zajlik. A jelentéstevők és a szerzők kijelölésével kapcsolatosan. Az Európai Unió és az AKO e közötti együttműködési memorandum kapcsán az elnököt és az alelnököt jelölte ki a koordinátor. Az USA-EC megállapodás a Galileo és GPS-szel kapcsolatosan az ITRE a felelős, az illetékes bizottság, és a többi dokumentummal kapcsolatosan a fehér könyv, a roadmap, az egységes európai közlekedési térség kapcsán az EPP jelöl jelentéstevőt, a bizottság anyaga integrált biodiverzitás, természetvédelem nincs ezzel kapcsolatosan tendő. A bizottság jelentése a SAFA programról a konzervatívok fogják kijelölni a jelentéstevőt, a véleményekre rátérve kommunikáció, a bizottság kommunikációja itt nincs lépés az energiahatékonysági tervvel kapcsolatosan. Az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság 2005-ben ezzel kapcsolatosan várjuk a fehér könyvet, tehát itt sem kell lépni. A közúti közlekedésben a dízel üzemanyag használata itt szintén nincs tendő, ugyancsak a partnerség a dél-mediterrán országokkal a demokráciáért és közös prosperitásért, ami pedig az EU állami támogatási szabálynak reformját illeti, az a döntés született, hogy a rotációs rendszerben alakítjuk ki a véleményt, és a GUE fogja előterjeszteni azt. Ezen kívül zárt körben a polgári repülési fekete listáról is tárgyaltunk, a komitológiáról, és a koordinátorokat arról tájékoztattam, hogy hetente szerkesztett newslettert fogunk elkészíteni, amit mindenki időben megkap. Ami pedig a struktúrált dialógust illeti, a politikai frakcióktól kapott prioritások alapján hat prioritást javasoltunk 2012-re, a koordinátorok ezt elfogadták, a szövegben az ötös és a hatos némileg módosult. És még az idegenforgalommal kapcsolatos prioritással is kiegészítjük a listát, ez lesz majd a hetedik. Ugyan technikailag csak hatot kaphatunk, de megpróbáljuk ezt a hetest is elfogadtatni. Az egyéb kérdésekben szobeli kérdés az államok szállítá- állatok szállításával kapcsolatosan a szocialisták előterjesztésében. Ez a mezőgazdasági szakbizottság hatásköre, tehát eh, er-, ezzel kapcsolatosan nem dolgozhatunk ki véleményt, de a frakciók szeretnének közösen egy szóbeli kérdést előterjeszteni, amit majd meg is fognak tenni. Az Eurocontrol Maastrichti meghívásával kapcsolatosan az elnök ezt elmondta. Gross úr emlékeztetett arra, hogy erre a látogatásra amúgy is sor fog eh, kerülni júniusban eh, eh, Hollandiában. Kálesz biztos úr levelet megállapodtak a koordinátorok, hogy Kálesz és Hán biztos uraknak levelet küldünk a kohéziós alapokból a vasútról közút, illetve a közút, vasútról közútra történő átcsoportosítás ügyében Lengyelországban, Kalasz úrral kapcsolatosan bizonyos az utasokat terhelő díjakról is szó volt. Ami pedig a vasúti csomag átdolgozását illetve ezt a zöldekre tették fel, a határidő a módosításokra vonatkozóan módosulna. Ezt alaposan megvitattuk a koordinátorok ülésén, és végül is május 13-át eh, tűztük ki a módosítók idejének Feltéve, hogy a májusi Strasburgi héten már a fordítások elkészülnek, és így a kollégáknak elegendő idejük lesz eh, május 30-áig, elnézést, tehát május 30-áig benyújtani a módosítókat. És a jelentéstevő ugyanakkor ragaszkodna az eredeti határidőhöz, mert egyébként októberig is eltolódna a plenáris elé történő terjesztés. Ami pedig az elnöki közleményeket illeti, Kramer úr kér szót. A jegyzőkönyvben a májusi Strasburgi hét szerepel, de tegnap május 10-éről volt szó, és itt eltérés van. Én úgy tudom, hogy május 10-ig minden nyelvi változat elkészül. Anybody... Rendben van-e egyéb? Mindenki számára ez elfogadható. Rendben. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk a szavazással. Has everybody got the... Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Perker úrnak van némi gondja, ő új. Úgyhogy ha felmutatja a hüvelykület, azt elfogadjuk. Akkor próbáljuk ki, ellenőrizzük a néppárt, remélem nem fog megint túlszavazni, mint ahogy szokta. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Találják ki, hogy ki szavazott egyel többet. Pörk úr, de feltételezem, hogy önökkel fog szavazni ő is. Vannak-e póttagok? Akkor szerintem az lenne a helyes, hogyha őket megkérnénk, hogy ne szavazzanak. Eurovignette. Euromatrica. Készen áll mindenki? 41-es módosító, Lichtenberger féle módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as visszavonták, 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 44-es a jelentéstevő szóbeli módosítójával mellett ellene tartózkodás elfogadva. 45-46 együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, akkor ellenőrizzük a 45-ös, 46-ost, megnyitom a szavazást. Perker úr is mellette kíván szavazni. Lezárom a szavazást. 21-16 arányban elfogadva. 48, 49 és 50-es ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es jelentéstevő módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadva. 51-es okafogyottá válik, 52-est visszavonták, 53-as, 54-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 58-as, 59-es és 60-as együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es jelentéstevő módosítója mellett ellene, ellené, ellézést az okafogyottá vált, tehát következik a 65-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oka fogyott válik a 68-as is, következik a 15-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellett a szóbeli módosítással együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 72-es, szerintem elutasítottuk. 72-es, megnyitom a szavazást. Perker úr mellette szavaz. Lezárom a szavazást. 15-22 arányban elutasítva. 73-as, 74-es két részben. Az első, első rész az is to be used, a második rész to reduce the negative impact of transport. Az első rész mellett ellene tartozás elfogadva. Második rész mellett ellene tartózkodás. A második részt ellenőrizzük, ugyan én úgy láttam, hogy elutasítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18 mellette, 19 ellene elutasítva. 75-ös. Lichtenberger módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadva. 76-os, 77-es szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 79-es Lichtenberger féle módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 82-es visszavonták, 18-as szóbeli módosítóval, egy új gépont mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 83-as a következő, nem? Ez okafogyottá vált a 18-as miatt, ugyanúgy, mint a 81-84, tehát a 85-ös majd megtanulok elnökölni, mire vége lesz mellette, ellene, tartózkodás. Csak ha azt mondom, hogy elutasítva. Nyolcvanhatos Tikau. Okafogyott 19-es jelentéstevőjé mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. A jelentéstevő 20-as módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 88-89-es együtt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 96-95-ös együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 18 19-15 arányban elfogadva. 97-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadva 99-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 99-es Lichtenberger féle módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 19-17 arányban, százas mellett az egy másik pont, mondja az elnök. Lichtenberger asszony százas számú módosítója mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, százas módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Perker úr. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 20 ellene elutasítva, 101-es Lichtenberger féle módosító mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 102-es okafogyottá vált 103-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 29-es, 30-as azonos módosítók mellette ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 33-as következik Ayala Sanders módosítója mellett ellene tartózkodás elutasítva. A jelentéstevő kettes módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellett ellene tartózkodás elfogadva ötös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harminc hatos mellett ellene tartózkodás elutasítva. 37-es, 38-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 9-es következik a jelentéstevő módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a tervezetről a módosításokkal együtt név szerint Pörker úr támogatja, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27 mellette, egy ellenszavazattal, 11 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Elkadrái jelentéstevő úrnak. Okay, change. Rendben van, akkor itt a, az elnöki asztalnál is változás van és áttérünk a következő jelentésre. Komucákus úr jelentéséről van szó. Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program. A következik tehát a szavazás. Először az egyes bekezdéssel kapcsolatosan a kompromisszum. Tehát először a kompromisszumról fogunk szavazni, aztán a szóbeli módosítóról. Vagy először nem. Akkor először a szóbeli módosítóra szavazunk, amelyben az economic growth szót az economic resilience szóval helyettesítjük. Kiszavaz emellett? Kumucákusz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem támogatom ezt a mód, szóbeli módosítót, tehát a jelentéstevő ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Tehát akkor formálisan ellenzi az EPP, vagy ez csak egy vé- vélemény? Tehát akkor szavazzunk erről. Rendben van. tehát akkor szavazzunk erről a szóbeli módosítóról, ki szavaz mellette, ellene. Elutasítottuk ezt a szóbeli módosítót, most az eredeti szövegre, az A az szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum a következő, a többi jogkal fogyottá válik, tehát a C kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum. Itt megint van egy szóbeli módosító, de ugye mivel lesz már lesz szavaztuk, és hogyha ismét megszavaznánk, akkor hát megint csak ugyanez történne, tehát az economic growth, economic resilience szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, a, az eredeti szöveg, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az I e kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Next is N- a következő az NB3-os módosító, a kettes A bekezdésnél mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. következő az 53-as, kérdezi az elnök, igen. 53-as mellett. As an addition, if... Tehát kiegészítő, hogyha a C kompromisszumot ugye elfogadtuk, már pedig elfogadtuk, akkor most itt egy kiegészítő módosítóra kell szavazni. Az 53-as, mint kiegészítő mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az 53-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Mindenképpen elutasítottuk, látható. Következő az 56-os Taylor úré mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az 57-es, kérem szépen, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 59-es okafogyottá válik, most pedig áttérünk a 63-asra mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A következő az MV5-ös, bocsánat, MV6-os ki szavaz mellette, tehát Envi 6 ellene tartózkodás, elutasítottuk. 68-as visszavonták, Regi 14, Regi 14, a két kettes bekezdés D pontja mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a 71-es Taylor úré mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 72-es Wales úré mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig átérünk a 9-es módosítóra, az ugyanaz, mint az NV9-es módosító, ez a jelentéstevőjé. Hármas bekezdés, kiszabadsz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Reggi 17-es következik, kiszabadsz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig áttérünk a Regi 20-asra, hiszen az mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, most pedig az NV 17-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 87-es Taylor mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 88-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 89-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig áttérünk a 92-esre, Wills asszonyé, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Ellen, ellenérőzzük le a 92-esről. Megnyitom a szavazást. Mind lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És pedig áttérünk a halászat 22-es kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tehát halászat 22 volt. Most pedig 90-es Van Dalen úré, van még 90-es Van Dalen mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, úgyhogy most már egy kicsit fáradnak, úgy tűnik a kezek, a karok, úgyhogy megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő, Wills asszonyé, hogyha jól tudom, a 99-es, igen, 99-es Wills asszony kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Taylor, 101-es Taylor úr mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 103-as Wills asszony mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Halászat 29 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 16-os, a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a Z kompromisszum következik, négyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És pedig áttérünk a PES vagy halászat 36-osra mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig áttérünk Milána úr 106-os módosítójára mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Regi 24-es mellett ellen tartózkodást elutasítottuk. Regi 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Van Dalen 109-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 112-es Van Dalen úr módosítójával mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as Wills asszonyé mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellett ellen el, tartózkodás elutasítottuk. PES 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es halászat 41, 42, 44-es megegyeznek, tehát ezekre együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os Taylor úré megfelel a költségvetés 3-asnak, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a hatosra a Költségvetési Bizottság hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 26-os 26-os regi részenként első részre szavazunk, az SS, SS the Territorial Impact of Program nélkül, tehát az első részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A második részre ezekkel a szavakkal mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 27-esre ugrunk, amely megfelel a 49, 50, 51, 52-es halászatnak mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. és pedig a 28-as és az, a halászat 53-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29 és halászat 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító és egyes halászat mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az NV 1-es módos ősitora mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és pedig 34-es vészasszonyé mellett ellen tartózkodás ezt ellenőrizzük le, tehát a 34-est Wills asszony módosítását. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és hát látjuk, hogy elutasítottuk. 35-ös Wills asszonyi mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os, ami azt jelenti, tehát, hogy az utolsó mondat az egy kiegészítés, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Regi egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a regi kettes következik mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es, az utolsó mondat kiegészítésként, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 3-as mellett ellen tartózkodás. E, a Regi 3-as ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. El kompromisszum. De itt is van egy, először a szóbeli módosítóra szavazunk, ugyanaz, mint az előbb, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, és az el kompromisszumra most mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es Foster asszony mellett ellentartózkodás. Elutasítottuk 42-es Taylor úr mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Regi 5-ös mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. Regi 6-os és az halászat 5-ös megegyeznek mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ha, halászat 6 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolc a preambulum bekezdés szóbeli ö, módosítóval kiszavaz mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 43-as Bills asszonyi mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A regi hetes a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Regi nyolcas mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. En kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9, halászat 9. Nem? bocsánat, elnézést, először a 44-es Vlasztó módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És a halászat 9-es következik mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes költségvetés két részben. Első részre szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a Ezekkel a szavakkal a második részre szavazunk, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosítója a jelentéstevőnek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Halászat 10, nem, nem, bocsánat, ez ö, válik, a regi 10-nél tartunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a módosított végleges szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, mm, lezárom a szavazást. 37-en mellettes, két tartózkodással, most pedig a zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást jogalkotási állásfoglalásról. Mm, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Itt is 36-an mellette, két tartózkodással nem volt ellenszavazat. Gratulálok a jelentéstevőnek. Okay. Nos, hát így rendben van. you for that. Those who want to leave now can do so. Köszönöm szépen, aki el akarja hagyni a termet, kérem, hogy azt csendben tegye meg. Um, some coffee, please. Now, uh, Mr. Kumutsakos. Kumutsakos úr, látom, hogy a szavazás után ö, azt kérte, hogy kezdjünk el tárgyalásokat. az árnyék tevővel és a halászati ö, bizottság részéről egy mandátumot kért, hogy tárgyalhasson, ezzel kapcsolatosan van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Rendben van. Akkor ön megkapja ezt a mandátumot tőlünk, Komutszakusz úr, természetesen a bizottságtól kapja ezt a mandátumot, és ilyen alapon tárgyalhat majd Kumucákos úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm minden kollégáknak, kollégának a támogatást, és remélem, hogy jó a tárgyalások során a tanácssal jók lesznek az eredmények. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen, mondja az elnök. Okay, colleagues, the next. Kedves kollégák, Double G. A következő napirendi pontunk a 12-es, a munkaidőről szóló irányelv a közlekedés területén, és eszmecsere következik. A jelentéstevő én vagyok jó magam, az elnök. Hogy összefüggésbe helyezzem ezt a jelentést szeretném Zilver urat a bizottság részéről megszólítani, illetve Pascarelli úrnak is megadni a szót, és utána egy eszmecserét tartanánk. A bizottság nemrégiben tett egy dokumentumot, egy átvizsgálás, felülvizsgálatot a munkaidőről szóló irányelv végrehajtásáról, az 561-es rendeletre tekintettel a vezetés, illetve pihenő idő kapcsán és a közúti közlekedés kapcsán 2007-2008-ban a foglalkozás bizottság volt az illetékes bizottság, ugyan nem készítettek el jelentést, de bizonyos közlekedési szempont az említett anyagban szerepet játszik. A közlekedési bizottság jelentéstevője úgy döntött, hogy meghívjuk a bizottság képviselőjét egy eszmecserére. A bizottságot azért hívtuk meg, hogy világítsa meg, milyen lehetőségek vannak a munkaidő szabályok nagyobb mértékű harmonizálására a közúti, illetve a közlekedési ágazatban, a munkaidő irányelv felvizsgálata során erről is eh, eszmét cseréltünk. A vezetési idő és a pihenési idő 561-es számú rendelete, valamint a 15-2002-es közúti rendelet kapcsán a bizottság eszmecserét folytat majd velünk a következő kérdésekről. Először is a pozitív aspektusokról és problémákról a jelenlegi 561-es rendelet végrehajtásával, illetve a 15-2002-es irányelv végrehajtásával kapcsolatosan a tagállamokban, másodszorban hogyan teljesítették a tagállamok a jelentéstételi kötelezettségeiket, és mely tagállamoknak kell még tovább lépnie ezen a területen. Harmadsorban feltárja azokat az okakat, hogy miért vannak jelentős különbségek a jogsértést elkövetőkkel szembeni eljárás kapcsán, illetve a digitális tachográfokkal kapcsolat, alkalmazásával kapcsolatosan. Silver úr a foglalkozási főigazgatóságról, illetve a közlekedési főgazgatóság munkatársa Pascal úr van körünkben, és a bevezetőmet követően megadom nekik a szót, hogy bevezessék a témát, és utána természetesen a képviselők kapnak szót. Üdvözlöm először is Szilver urat, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönöm szépen a meghívást, és a lehetőséget, hogy beszámolhatok arról, hogy a munkaidő elv végrehajtása hogyan valósul meg a közlekedési ágazatban. Ez egy eléggé összetett kérdés, mert legalább három jogi aktus szabályozza ezt a területet. Én itt általánosságban fogok szólni erről a témáról, és a kollégám Pascal úr kifejezetten a közlekedési vonatkozásokról fog majd szólni. Az 561-es rendelet meghatározza az maximális heti munkaidőt, a napi és heti pihenőidőket, az éjszakai, illetve a hétvégi munkavállalást. Számos kivétel érvényesül, és rugalmassági rendelkezés, a hatály meglehetősen széles, minden ágazat, minden munkavállalójára kiterjed Európában, kivéve ha külön munkaidő követelményeket írnak elő egyéb jogi aktusok. Ez például a közlekedés esetén így van a mobil munkavállalók, a határokon át tevékenykedők, a tengeri szállításban, illetve a légi közlekedésben dolgozók esetében. Ami a közúti közlekedésben dolgozókat illeti, többségükre az 561-es 2006-os rendelet vonatkozik, ami harmonizált rendelkezéseket tartalmaz a sofőrökre, a pihenőidőre vonatkozóan, a 152002 es irányelv pedig a teljes munkaidőt szabályozza, és kiterjed az önálló foglalkozásúakra is. Három konkrét kategóriát ismer el a közúti közlekedésben foglalkoztatottak esetében és ezekre az általános munkaerő, munkaidő irányelv vonatkozik. A három és fél tonnánál kisebb járművet vezető mobil dolgozók, a tíz utasnál kevesebb utas szállító mobil utasok, illetve a városi közlekedésben dolg, foglalkoztatottak. Jelenleg folyik a végrehajtás felülvizsgálata. A korábbi felülvizsgálata az irányelvnek megszakadt a tanács és a parlament közötti konzultáció megszakadásának köszönhetően 2009-ben, és megalapodás született, hogy most egy új felülvizsgálati szakasz kezdődik. A célja először is, hogy hogyan lehet az új munkavállalási sémákhoz igazítani az irányelv rendelkezéseit, fokozottabb jogi biztonságot hogyan lehet elérni, illetve bizonyos ellenmondásos bírói döntések tekintetében milyen átdolgozásra van szükség, és az egyes tagállamokban a végrehajtás kapcsán hiányosságokat tártunk fel, tehát ezeket is figyelembe kell venni a felvizsgálat során. Tavaly márciusban a szociális partnerekkel egy elő, elő, előzetes konzultációt folytattunk, és ott is szóba került a felülvizsgálat, az irányel felvizsgálat, illetve annak köre, ennek alapján egy második konzultációs forduló indult decemberben, és egy végrehajtási jelentést készítettünk, ebben feltártuk az irányelv alkalmazásával kapcsolatos jogi problémákat, és megjelentettünk egy szociális és gazdasági tanulmányt külső szakértők tollából, amely az irányelv szociális és gazdasági hatásait volt hivatott felmérni. Ezzel tulajdonképpen minden konkrét tényt rendelkezésére kívántunk bocsátani a szociális partnereknek. Megkaptuk a konzultációban a reakciójukat, több mint 40 választ kaptunk múlt héten, és még mindig vizsgáljuk a szociális partnerek által adott válaszokat. A legfontosabb eredmények, amelyeket leszűrhetünk a második konzultációból, a következők. Először is a szociális partnerek üdvözölték az elemző jelentésünket. Nagyon hasznosnak tartották abban, hogy a fő áttekintendő kérdéseket meghatározta. A szociális partnereknek különös felelőssége van a tekintetben, hogy közösen elfogadott megoldásokat találjunk a munkaidővel kapcsolatos problémákra, különös tekintettel a korábbi felvizsgálati szakasz megszakít, megszakítására, megszakadására. Az ágazatban működő szociális partnerek készséget fejeztek ki, hogy egymás között is konzultáljanak és közös megoldásokat találjanak. A kiinduló pontok természetesen eléggé eltérőek, a tárgyalás és a, az orientáció köre, tehát igen széles. Most várjuk, hogy a szociális partnerek határozzák meg milyen feltételek kell induljanak a tárgyalások, a formális tárgyalások. A bizottságnak most gyakorlatilag meg kell várnia a szociális partnerek döntését ahhoz, hogy a formális tárgyalások megkezdődhessenek. Nézzük, hogy melyek a főbb kérdések a második konzultációban két lehetőséget kínáltunk a szociális partnereknek. Az egyik az, hogy a felülvizsgálatot azokra a kérdésekre kéne összpontosítani, ahol a jelenlegi igazságszolgáltatás kapcsán problémák mutatkoztak, hogyan mérik a munkaidőt, hogyan számolják el, különösen a közszolgáltatások esetében, például a kórházak esetében, a másik pedig a kötelező pihenőidők időzítése. Ezek voltak a leg vitásabb kérdések, és indokolt lehet ezeket egy célzottabb felvizsgálat keretében megvizsgálni. A másik lehetőség egy átfogó felülvizsgálat lenne, és kiegészítenénk az előbb említett kérdéseket olyan rendelkezésekkel, amelyek az élethosszig tartó kiegyensúlyozottságot biztosítik, az opt-out-ot is megvizsgálná, illetve az autonóm munkavállalók kérdését mi történik a több munkahelyel rendelkező foglalkozó, foglalkoztatottak esetében, illetve a referencia időszak és meghosszabbítását is vizsgálnánk. Ez még nyitott kérdés egyelőre. Vannak bizonyos kategóriák a közúti közlekedésben foglalkoztatottak esetében, amelyekre nem vonatkozik az előbb említett rendelet, az irányelv nem azon szabályok alapján vonatkozik rájuk, mint az éjszakai munkavállalók esetében, hanem meglehetősen homályos rendelkezéseket tartalmaz az irányelv, amelyeket eléggé szabadon értelmezhetnek a tagállamok. És vannak arra utaló jelek, hogy a tagállamok nem biztosítják a kellő védelmet az ilyen mobil munkavállalók esetében, ami az éjszakai munkavégzést vagy a pihenőidőt illeti. Az ilyen munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket harmonizálni kell az egyéb közlekedési ágazatokban dolgozókra vonatkozó rendelkezésekkel a szakszervezetek úgy tűnik támogatják a harmonizálást, a 2002-es 15-ös irányelv alapján, és most a szociális partnerek egy közös alapot igyekeznek kialakítani, amelyek alapján megindulhatnak a tárgyalások a munkaidő, munkaidő irányelv felvizsgálatával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Pascarelli úr kíván -e ehhez hozzáfűzni valamit? It's not a question of adding, Hát nem szeretnék hozzáfűzni, hanem igazából válaszolni szeretnék arra a négy kérdésre, amelyet ön is föltett a mobilitás és a közlekedés területén, a szállítás területén, is számos szabály létezik az 561-es, 561-es szabály a pihenő időszakról, és mm, alkalmazni kell ezeket a már létező irányelveket és szabályokat az mm, úgynevezett mobil dolgozók esetében is, tehát itt a, a teherautós sofőrök, kamionsofőrökre utalnék legelőször pozitív és negatív aspektusai is vannak ennek a jogalkotási csomagnak. A szociális jogalkotási eszköz lehetővé teszi a megfelelő versenyképességet, a közlekedés biztonságot is. Már 1985 óta létezik, léteznek szabályok az 561-es az, amely módosította a 80-as években keletkezett és elfogadott irányelvet, és a 2006-os irányelv is bevezette már a digitális sebességmérő tahográfot, és ez egy olyan irányelv, amely foglalkozik a pihenőidővel is és a munkaerőről, munkaidőről szóló specifikus irányelvet szintén elfogadták 2006-ban ami a különböző politikai célkitűzéseket illeti, az egyik cél az, hogy meg kell felelni a szabályoknak, és alkalmazni kell az irányelveket az egész Európai Unión belül. Ami a pozitív aspektusokat illeti, azon túl, hogy léteznek az Európai Unión belül ezek a szabályok, sokkal rugalmasabbak most már, és sokkal könnyebben lehet őket alkalmazni. A jogalkotónak széleskörű a felelőssége, és egy teljes jogalkotási változásra került sor az utóbbi években. Tiszteletben kell tartani a különböző szabályokat és a jogsérelmeket, amelyeket a 27 tagállamban tesznek a követnek el esetleg a közlekedésben dolgozó sofőrök, ezeket természetesen orvosolni kell. Az Európai Unión belül a komitológiai eljárás is folyamatban van és alkalmazandó, megvannak a szociális szabályok, a szociális partnerek és más érintett feleket is rendszeresen meghívjuk a különböző találkozókra, a különböző szakszervezetektől, a tagállamok képviselői is, és az irányelv alkalmazási munkálatait együtt dolgozunk ki. Természetesen itt nem csak arról van szó, hogy időközönként a, a, alkalmazni kell a szabályokat, hanem iránymutatókat is adunk. Hat ilyen iránymutatónk van már, amelyek nem kötelező érvényűek, de mindenki egyet értett velük, az érintett felek a legnehezebb témákban, például Például vannak képzési programjaink is, amelyeket együtt indítottunk el. A Korte az egy olyan fontos szervezet, amely működik velünk, aztán a TISZPOL, amely a közlekedés biztonsággal foglalkozik Európában. Közös képzési programmaink is vannak az ellenőrök számára, végül pedig, de nem utolsó sorban az Európai Parlamentnek is volt egy kezdeményezése is az 561-es dokumentummal kapcsolatosan, és itt az euró-ázsiai régióra terjesztjük ki az, azt a megállapodást, amelyet az ENSZ Európai Gazdasági Szervezete tanulmányoz egészen Vladivostokig jelenti ez az alkalmazását a jelenlegi szabályoknak. A természetesen a munkáltatóknak is sokkal több beruházás kell eszközölniük annak érdekében, hogy a sofőrök is megfelelő módon alkalmazhassák a szabályokat. Természetesen nagyok a különbségek a tagállami szinteken, vannak olyan ellenőrzések, amelyek nagyon bonyolultak és hosszadalmasak, ahelyett, hogy esetleg a, a munkahelyeken végezni kell ezeket az ellenőrzéseket. A nemzeti kockázati értékeket is ki kell alakítani, ugyanis hogyha nem tartják be a szabályokat, akkor sokan magasabb a kockázati szint, a kockázati érték. Éppen ezért fontos a szabályok betartása. Végül pedig van egy probléma, amelyre rámutatott ez a bizottság is, Ráner asszony jelentése 2009-ből foglalkozik ezzel, nevezetesen a szankciók, a büntetések témája a tagállamokban még mindig nagyon problematikus. Ez egy komoly probléma, amelyel szembe kell nézni, és a bizottságnak még mindidáig nincs meg, nem volt meg az eszköze arra, hogy a tagállamok és az unió között hogyan ossza fel a, a kompetenciát például akkor, hogyha megsértik a jogszabályokat. A tagállamok arról panaszkodnak, hogy hiányzik a, a szankciók harmonizációja, például jogsértések esetén. Itt természetesen itt nem arról van szó, hogy különböző módon szankcionáljuk a különböző jogsértéseket, és hogy, hogyha a verseny torzulásról beszélünk, akkor itt nem a szankciók miatt van. Mindenkinek tiszteletben kell tartani egyenlő módon a szabályokat, és azokat ki kell kényszeríteni. Ez egy valódi probléma, mert a bizottság és az unió mindidáig nem rendelkezik a, a azzal a hatáskörrel, amelyel felléphetne. Most a Lisszaboni szerződés nagyobb hatáskört biztosít az uniónak is, például a büntetőjog terén a szabályok harmonizációjában. A 2015-ös 2015-ig létezik egy lex specialis, a lex generalis helyett, amelyről már Szilva, Szilva kollégám beszélt. Ez egy szociális jogalkotási csomag, nevezetesen, ugye, hogy mi is, mik is a célkitűzések, vagy a vállalkozókra hogyan vonatkoznak a jogszabályok, ahogy Szilva úr is mondta már, az, éjszak, az éjszakai munkaidővel kapcsolatos ö, jogszabályok is az irányelvet részét kell, hogy képezzék. Hogyha valaki vállalkozó, vagy dolgozó, munkavállaló, akkor te, ö, rá vonatkozik a, a jogszabály, a munkaidőről szóló irányelv, és ki kell eh, kényszeríteni az, a jogszabályok betartását a különböző eljárások során. A jogalkotónak, amikor az eh, 2006-os eh, 2020-as időszakra kidolgozza a jogszabályt, akkor arról dönt, hogy a 2002-es irányevet veszi alapul a munkaidőről szóló jogszabályok terén. Az irányelv alkalmazása fenntartható a sebességmérő és az administratív ellenőrzésekkel. A mobil munkavállalók számára fontos tehát a, az adott szabályok betartása, ami a sebességmérést, a tachográfot illeti, a különböző tagállamokban regisztrálhatják a mm, különböző munkát. Elnök, nagyon sokan kértek szót, azt kérem Pascarella úrtól, hogy fejezze be, hogyha lehet. Hát én megpróbáltam válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket ön tett fel nekem, elnök úr. Elnök, igen, sajnos a szavazás is elhúzódott, és most már kevés az időnk sajnos az, az idő az, ami sürget bennünket. Tehát ez azt jelenti, hogy rövidebb válaszokra van szükség, tehát hogyan tudják betartani a tagállamok a különböző ö, ö, kötelezettségeiket, például nem jól mm, tudnak megfelelni a kötelezettségeknek, a éves jelentéseket későn küldik be általában, a tagállamok nem követik azt a matrixot, amelyet kaptak tőlünk, és számos probléma merül fel a jelentésekben, ahogy már hallottuk, a munkaidőről szóró irányelv nem azokat a szabályokat próbálja meg figyelembe venni, mint más jogszabályok, ami a tagállamok közötti problémákat illeti a jogsérelmek, jogsértések terén. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk ellenőrizni, de az ellenőrzések hatékonysága is nagymértékben függ az administratív kapacitásoktól az adott tagállamokban. Az administratív kapacitások is nagyon változóak országonként, ami a kockázati értékeket, szinteket érinti. Ugye a tagállamoktól azt várjuk el, hogy az ellenőrzéseket végezzék el, és kevesebb legyen a jogsértés, ami a digitális tachográfot illeti. Ez egy nagyon intelligens szoftver, természetesen itt is megvan a kockázat, de folyamatosan aktualizálja a bizottság a az adatokat. Két fő problémánk van a tahográffal, hogy mennyire megbízható egyrészt, és, és hogy mennyire felhasználó barát. Jelenleg egy új jogszabályt készítünk elő, amely már az utolsó szakaszába érkezett a bizottságnál, és itt a a régi 85-ös rendeletet vizsgáljuk felül, és reméljük, hogy még a nyár előtt meg fogják ezt vitatni. Köszönöm szépen. Kilenc hozzászóló jelentkezett. Én nagyra értékelném, hogyha már egy-egy dolog elhangzott, akkor kérem az sorban következők ezt ne ismerjék el. Nem kell mindenkinek mindig ugyanazt megismételnie, ha az időt tartanák nagyra értékelném. Gros úr. Köszönöm szépen. Elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az elvégzett munkáért. Ez egy olyan téma, amivel évek óta foglalkozunk itt a parlamentben, a közúti szállítás. És ez hát egy olyan téma is egyben, amelynél a legnagyobb előrelépéseket tapasztalhatjuk a múltban a szabályozás területén. A másik előzetes megjegyzésem az lenne, hogy a vállalatoknak a nagy száma egyetért a tagállamban az új szabályozásokkal, és be is tartja azokat. Hogyha tehát problémák mutatkoznak, akkor nyilvánvalóan nem szabad minden úton közlekedő teherautó vezetőt eh, potenciális bűnözőnek tekinteni. Az esetek többségében erről szó sincsen. Hogyha azonban a problémákkal foglalkozunk, akkor ezt sokkal keményebben kell tennünk. Déjà vu érzésem volt sok említett problémánál. Az egyik a ellenőrzés biztonságának kérdése. Az az, az, az országon, én érkezem, ott kétszázalékot sem érünk el, ez egy egyértelmű probléma. Aztán a második kérdés, hogy hol kerül sor eh, ellenőrzésre az úton, vagy pedig a megállóhelyeken. Látjuk egyértelműen, hogy vannak bizonyos országok, és itt a bizottságnak eh, itt egy érdekes keresetlevele készült el. Tehát vannak olyan országok, amelyek eh, Eh, amelyek nagyrészt a külföldi, eh, külföldi vezetőket ellenőrzik, és nem annyira belföldieket. Rövid idővel ezelőtt volt vita eh, a parlament, a tanács és a bizottság között a bírságolási tételek egységesítéséről és határon átnyúló végrehajtásáról. A tanács az, arról panaszkodott, hogy ez nem halad jól, másodszorban bizonyos javaslatok végrehajtását blokkolja mi nem szeretnénk, hogyha e, itt minden teljesen egységes lenne, de hát bizonyos, nagyon súlyos esetekben szeretnénk a büntetési tételeknek a harmonizációját. Aztán ami a műszaki szempontokat illeti, ugye hiányzó parkolóhelyek, pihenőhelyek, nyilvánvalóan nem lehet szemére hányni a teherautó vezetőnek, hogy nem tartja be a pihenési időket, hogyha nem talál megfelelő pihenőhelyet az autópálya mellett aztán túl bonyolultak a különböző dokumentumok, ezek különböznek országról országra. Jó, rendben a digitális tahográf működik, hogyha a bizottság ezt így mondja, azonban nehéz megmondani azt, tehát nehéz megállapítani, hogyha egy tahográf nem működik már megfelelően, és lehet, hogyha azt kikapcsolják. Tudják a vállalkozók, hogy ez is lehetséges, és zárásképpen, hogyha megengedi elnök úr, egy dolgot mondanék még túl bonyolult és túl különböző a tagállami megvalósítás, átültetés, nincsen megfelelő együttműködés, és sorban nagyon nagy a probléma azzal kapcsolatban, ami nem, nem szól az a jelentés megfelelően, nevezetesen a nemzetközi áruszállítás kérdése. Nem fogadható el, hogy a tradicionális vállalkozások, akik betartják a megfelelő vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat, megfelelő béreket fizetnek, olyan konkurenciával kell, hogy szembenézzenek, akik harmadik ország országokba importálják, úgymond, a nemzetközi áruszállításba a sofőröket. valahol három hónapig is tart egy ilyeneknek az alkalmazása. A harmad bérrel térnek haza, aztán ezek a harmadik országbeli vezetők, és hát ez konkurenciát okoz, ezt nem akarjuk sem a szociális jogalkotásban, sem pedig máshol. Tehát itt egy hosszú tanulmányt is lehetne erre készíteni és úgy gondolom, hogy minden frakció támogatni fogja, hogy változtassunk ezen a helyzeten, és megoldjuk ezt a problémát. Különben a középtávon a jól működő és korrekt szabálybetartó vállalkozásokról is lemondhatunk itt a régióban. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a bevezetésért. Röviden fogok fogalmazni azt gondolom, hogy ez egy nagyon is versenyképes szektor, itt a közúti szállítás és közúti közlekedés szektora, éppen ezért fontos, hogy a rossz tanulókat úgymond kivonjuk a forgalomból, és fontos, hogy a jövőben olyan munkás állomány legyen, dolgozói állomány, aki betartja a szabályokat. a szabályok, a ellenőrzésre vonatkozó szabályoknak az alkalmazása nem mindenhol történik. Azonos mértékben, hogy az már elhangzott a bizottság, talán ezt jobban ellenőrizhetné véleményem szerint, és mindenképpen e, fel kell hívni azokat az országokat, vagy meg kell jelölni azokat az országokat, akik nem tartják be a szabályokat, vagy kullognak a többiek mögött itt nagyon nagy különbségek vannak a szankciós rendszerekben, mondta a bizottság. Nevezetesen úgy, hogy talán nincs is semmiféle összeköttetés a, az oldott országnak a gazdasági illetékessége és a szankcionálás illetékessége között. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak meg kellene gyorsan próbálnia kicsikét áramvonalasabbá tenni a rendszert és észszerűbbé tenni. Ezzel kapcsolatban milyen intézkedések vannak? Aztán az is elhangzott, hogy van egy európai nyilvántartás vagy terveznek ilyet. Jó lenne, hogyha lenne ilyen, hiszen számos olyan vállalkozás van, amelyek látszólag nem teljesítik a feltételeket. Éppen ezért jó lenne, hogyha itt célirányos ellenőrzéseket is lefolytatnának, és akkor talán a hatásai jobbak lennének. Aztán beszéltünk itt a munkaidő irányelvről és a mobilis munkavállalókról, ez is már hosszú ideje téma itt a parlamentben aztán a önálló vállalkozókról, és akik szintén az irányelv alkalmazásának hatája alá esnek. A kérdés az, hogy a bizottság szándékozik-e arra figyelni, hogy, hogy szándékozik-e arra figyelni, hogy hogyan folyik a tagállami átültetés, és mit tesz az ellen, hogy bizonyos tagállamokban ez nem vált még valóságá. A fehér könyvben azt olvastam, hogy van egy ilyen szociális magatartási kódex, vagy ilyet terveznek a közúti közlekedési szektorra, ami tartalmazza a szociális párbeszédre vonatkozó előírásokat. Nos, ezzel meg mikor számolhatunk, hogy ez bevezetésre kerül, és mi lesz ennek pontosan a tartalma? Ezek voltak tehát a kérdéseim, és elnézést szeretnék kérni, hogy most rögtön el fogom hagyni a termet, egy másik ülésre kell távaznom, És itt vannak a munkatársaim, akik fölírják a válaszokat. Ja, vielen Dank, Herr Ich kann... Köszönöm szépen, elnök úr. Első pont, amiről beszélni szeretnék, a négy közül ezek a vezetési és pihenési idők, amelyeket nem kell, hogy betartsanak 50 kilométeres táv alatt. Én úgy gondolom, hogy ez a szabályozás, ez most már megszüntethető, és sokak szerint 150 kilométeres távra kibővíthető ez, ez a tolerancia határ, sok vállalkozó szerint. Időközben aztán európai közbeszerzési jogszabályok is vannak, éppen ez előfordulhat, hogy 52, 60, 70 kilométert kell mondjuk egy festőnek utazni, egy festőmázolónak, hogy teljesítse a a megbízatását, és akkor eb, gyakorlatilag ennek a szabályzásnak a hatája alá fog tartozni. Megkérdeztem, hogy hogyan kezelik ezeket az eseteket, és azt hallottam, hogy megfelelően kezelik 2020-as stratégiában, ugye a közép- és kisvállalkozások helyzetét megfelelően akarjuk szabályozni, és nem nehezíteni a helyzetüket, tehát itt őket figyelembe kell venni. A második pont, ugye az önálló vállalkozó fuvarozóknak a helyzete, őket is bevonjuk-e vagy ne vonjuk be, ez kétszer már nem sikerült. Úgy gondolom, hogy nekünk az a meggyőződésünk, hogy fontos, hogy a a közlekedés biztonság szempontjából a vezetési időket ellenőrizzék, és mindenki ne lehet ellenőrizni, hiszen van digitális menetíró, azonban, hogy később mi történik az ő szabadidejében, mit csinál ez az önálló vállalkozó, az már az ő dolga, ezt senki sem ellenőrzi, Éppen ezért ebben az irányban kell, hogy tovább lépcsünk, és meg tudom érteni, hogy az önálló vállalkozó fuvarozók továbbra is szeretnének itt kibújni a szabályozásra. A harmadik dolog, hogy a versenykorlátozás, verseny torzulásának kérdése, ez egy világos dolog. Mi európai szinten azt mondtuk, hogy ha a verseny torzulásra kerül sor, és ezt megállapítjuk, tehát meg tudjuk állapítani ezt az esetet, akkor meg kell próbálni ezzel ellen tenni valamit. Ez egy általános megfogalmazás, amit itt most használok, de úgy gondolom, hogy ez szerint kell eljárnunk, és erre vonat vonatkoznak a bizottságnak a javaslatai is, illetve várnám, hogy mire vonatkoznak. Az utolsó pont pedig a tagállamok eh, rosszul ültetik át, hangzott el. Eh, ugye a tanácsban a tagállamok mind elfogadták a szabályozást, aztán nem tartják magukat a saját maguk által vállalt kötelezettséghez. Ezt egyre gyakrabban látjuk. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben az lenne a megfelelő út, amit a bizottság felmutatott, tehát azokra a helyekre kell koncentrálni. Nagyon sok a kihágás. Matyai pedig azt mondta, hogy talán nem lehetne egyszerűsíteni a dokumentumokat, az okmányokat, és így aztán megkönnyíteni eh, az ellenőrzés és az emberek életét. Köszönöm szépen én is a jelentést ugye itt elsősorban is a közúti biztonságról van szó, éppen ezért nem szabad különbséget tenni, hogy itt önálló vállalkozóról, vagy pedig alkalmazottként dolgozó fuvarozóról van szó. Hogyha ugyanis egy teherautó balesetbe keveredik, akkor teljesen mindegy, hogy ezt egy önálló vállalkozó vezeti, vagy pedig egy vállalkozás alkalmazottja. Éppen ezért a szabályoknak mindenkire egyiségesen kell vonatkozniuk. Egy menetíró, egy tahográf pedig igen, egy tahográfnak a beépítése, azt pedig nem tartom a versenytorzításának, torzításának, versenytorzító előírásnak. Úgy gondolom, hogy itt nincsen szükség változtatásra. Ami pedig az ellenőrzéseket illeti, én hálás vagyok Matyőnek, hogy azt mondta, hogy az országában két, orsz, két százalékos sem ér az ellenőrzéseknek az aránya. Most az a kérdés, a bizottság erre hogyan reagál, hogy a szerződések őre mit mond most, itt gyakorlatilag súlyosan megsértik a szerződéseket. Mit tesz a bizottság? A legkevesebb, amit elvárok, hogy mi, az, hogy minden évben statisztikát készít, hogy hol, hogyan folyik az ellenőrzés. Itt nem a legrosszabb esetekről van szó, és azok kezelésé, hanem egyáltalán arról, hogy lássuk, hogy mi van az egyes országokban. Ezt dokumentálnunk kell, utána azt meg tudjuk érteni, miért ilyen a helyzet, és akkor támogatni fogja a parlament abban, hogy aktívan fellépjen ezzel ellen. Tehát a kérdés az, az én kérdésem az, még akkor is, hogyha gyorsan távoznom kell, hogy mit tesz a bizottság ezzel az esettel. Ma reggel vitatkoztunk a reggelinél a közúti biztonsággal, és egy döntő pont volt a fáradtság kérdése. Nyilvánvalóan van alkoholfogyasztás, túl magas sebesség, drogfogyasztás, de aztán a elfáradás, a kimerülés kérdése került sorra. Nyilvánvalóan ez egy rend kettős kritérium, amit az ellenőrzéseknek figyelembe kell venni, különben sem értem az ellenőrzéseknek. És senki sem fogja magát tartani a szabályokat. Ön pedig a parkolóhelyeket illeti, nyilvánvalóan igaz, hogy túl kevés a pihenőhely, a megállóhely, de még tovább fogják csökkenteni a parkolóknak a számát, illetőleg még kevesebb a parkolók száma, hogyha látjuk a különböző ilyen nyerges vontatókat, amik még nagyobb helyeket foglalnak el. Ezek tehát súlyosbítják a problémát. Utolsó probléma a tahográf kikapcsolása. Ez tudom a taxi vezetőktől nem csak kikapcsolni lehet ezeket, hanem egész egyszerűen hátrafelé kell haladni a gépjárművel, és akkor nem fog stimmelni a kilométer óra állása. Tehát erre vannak receptek, ezeket is ellenőrzik, de hát nyilván az ellenőrzéseket is meg lehet kerülni, akinek bűnöző hajlamai vannak, az akár ki is kapcsolja a tahográfot. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolgot tudok garantálni, hogy eh, nem fogom megismételni, amit már elhangzott. Tudja ön is, hogy amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, vagy foglalkoztunk évekkel ezelőtt, akkor én teljes mértékben elleneztem, hogy ezen a területen európai szintű jogszabály szülessen, és változatlan a véleményem, mégpedig azért két okból, mert a bürokrácia, amit ez a jogszabály okozott, óriási. Ön is tudja, elnök úr, britként, hogy ez, ezek a jogszabályok szerintem sokkal negatívabb, vagy sokkal több negatív reakciót váltott ki, mint például bármelyik más jogszabály a banán méretének szabályozása óta. És gyakran, amikor itt ülök, és hallom ezeket a hosszas előadásokat a bizottság két képviselője részéről, akkor azon gondolkodom, hogy milyen bolygón élnek. Ugyanis úgy tűnik, hogy az ilyen jogszabályok, irányelvek végrehajtásával kapcsolatosan alig van képük arról, hogy ez milyen problémákat okoz a kisvállalkozások számára. És gondolok itt konkrétan a szociális rendelkezésekre. Én egy felmérést végeztem a választókerületemben, ami egy központi logisztikai központ, egy szállítási, fuvarozási központ. 300 vállalkozás működik közvetlenül az én választókerületemben. És a körükben egy felmérést végeztem, és már intettem korábban is, hogy a reakciójuk az volt, hogy ez a jogszabály csak fokozza a bürokráciát a már egyébként is túlterhelt vállalkozások számára és most eh, a felülvizsgálat során további szigorítások várhatók, ami teljesen eh, nonsens. A foglalkozási főigazgatóság képviselője elmondta, hogy mit lehetne tenni a felülvizsgálat kapcsán. Az én javaslatom eh, az, hogy nézzük meg, hogy most hol állunk. Az egyszerűsítésre lenne szükség és a rugalmasság fokozására. Csökkenteni a bürokratikus terheket, különösen a kisvállalkozások és az önálló foglalkozások esetében. A problémával a gyökerénél kell megbirkózni, ugyanis hogyha tovább erősítjük, szigorítjuk ezt a jogszabályt, akkor olyan problémákat fogunk kreálni, amelyek nem is léteznének egyébként. Nézzük meg alapvetően, hogy hogyan gátolja ez a vállalkozások növekedését, és hogyan lehetne azt elérni, hogy akkor dolgozhassanak, amikor akarnak, észszerű nyereségesség mellett akármilyen vállalkozási formáról van szó. Bach úr. Szépen. Ami a hangzik szeretném be the German translation. Right, we're back on, George. Away you go. For the third time. <laughs> Zu den Kontrollen in den Betrieben möchte Hát ami az üzemekben való ellenőrzést illeti korábban, mindenki ismerte a Kralovec ügyet, aztán semmi sem történt, míg nem nagyobb baj lett belőle. A jelentésben nem szólnak arról, hogy milyenek a munkafeltételek kifejezetten a közúti közlekedésben és az lenne a kérdés, hogy miért nem foglalkoznak a közúti közlekedési foglalkoztatottakkal, aztán itt szó volt a határokon átívelő vasúti közlekedési egyezményekről is, amit, amiben ugye szó van a szociális párbeszédről is, azonban ezeket az egyezményeket nem tartják be, nagyon sok esetről, több esetről tudunk, amikor megsértették ezeket, aztán itt beszéltünk a, a vasúti közlekedési e, és a közúti közlekedési szállító közötti e, versenynek a torzulásáról, ami az ellenőrzés különbözőségéből adódik. Úgy gondolom, hogy a 3,5 e, tonna alatti járművek vezetőire is ki kell terjesztenünk az ellenőrzést, hiszen nagyon sok vállalkozás már kisméretű teherszállító géperművekkel folytatja le a folytatja le a, a szállítást, és nyilvánvalóan ekkor kivételt kell tenni majd azokkal a kis vállalkozókkal, akik a más, más szektorhoz tartoznak, és a megbizatásuk teljesítése érdekében kell nagyobb távokat megtenniük ilyen áruszállítókkal. Ami pedig a tájékoztatási vagy jelentéstételi kötelezettségeket illeti, erről is szó van a bizottság jelentésében hogyha mit tesznek azok a munkavállalók, akik többféle vállalkozásnak is dolgoznak, vagy több munkahelyük is van. Hát itt nyilvánvalóan itt az a kockázat áll fenn, hogy a jövőben, hogy, hogyha hogyha megfelelő ellenőrzést akarunk bevezetni, hogy az emberek a fekete munkavállalás lehetősége irányába fognak elmenni. Nekem tehát az a kifogásom, hogy itt talán nem tudunk fellépni majd a fekete foglalkoztatás irányába. Köszönöm szépen. Három felszólaló van még. Kérem, hogy mindenki nagyon rövid legyen. Mert most már 15 perc késésünk van. Ájjel Szender asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő kérdést szeretném feltenni a bizottságnak. az 50 kilométeres témát illetően. Ugye a bizonyos tagállamokban problémák vannak ezen jogszabály alkalmazását illetően, mellesleg ezt a szakszervezetektől is tudom. Sok helyen a tahográf sem megfelelő módon működik. Azt hiszem, hogy felül kellene vizsgálni ezt a jogszabályt, és, és elsősorban a derogációk, a kivételek szintjén meg kellene nézni, hogy mi a helyzet. Azt hiszem, hogy a kezdetben, ne, kezdetekben nem így akartuk ezt megvalósítani. Másik kérdésem a bizottsághoz ami az éjszakai munkaidőt, valamint a pihenési időt illeti. Figyelembe veszik ezt akkor, amikor a, például hétvégi, hétvégekről szabály, hétvégeket szabályozzák, például periférikus területeken, hétvégeken. Egész egyszerűen rá kényszerítik a, a munkavállalókra, hogy ne tartsák tiszteletben a szabályokat. Nem lehetne egy kicsit pozitívabban hozzá e, fogni ehhez az egészhez, a közlekedés rendezéséhez. Nem lehetne e, egy hatékonyabb együttműködést el... Dálán úr. Köszönöm szépen. Ez egy olyan téma, amiről hosszasan lehetne vitatkozni, sajnos, hogy kevés az időnk. Nagyon jónak tartom, hogy Schengentől Vladivostokig egységes szabályok vonatkoznak a pihenő időre. A probléma az alkalmazással merül fel. Március 20-án itt egy nagy meghallgatásra került sor, és a bizottság képviselője is jelen volt, Számomra világosá tette ez a meghallgatás, hogy nem a jogszabályok okozzák a problémát, hanem az alkalmazás, a végrehajtás. Ez egyértelműen kitűnt a meghallgatás során is. Tavaly 20 eh, ezre eh, eh, panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és erre vonatkozóan kéne egy fajta utasítás jegyzék vagy, vagy könyv. Itt arról van szó, hogy egyértelmű végrehajtása van szükség, egy kézi könyvre lenne szükség, amit Gibraltártól a lengyel határig vagy Finországig egységesen lehetne alkalmazni. És itt rengeteg kérdés merül fel. Én ezt kérném a bizottságtól. Az alkalmazást kellene egyértelműbbé tenni, és erre a kollégák is már utaltak. Ez az a pont, amit mindenféleképpen figyelembe kell venni, ami pedig a munkaidő szabályzást illeti az önálló foglalkozások esetében, ez így mind nem ültethető át. Meg kell határozni, hogy mit csinál egy önálló vállalkozó. Ezen a területen komoly hiányosságok, illetve hibák történtek Európában, és jó lenne, hogyha a bizottság az erre vonatkozó előírásokat még egyszer megnézné, mert ez az egész egy katyvasz. El kell ismerni, hogy hibát követünk el, és ez így elég problematikus, de hogyha ezzel szembe tudunk nézni, akkor ez mindenféleképpen jó. Az önálló foglalkozások esetében ez nem alkalmazható, ez így nem megy. A fehér könyv kimondja, hogy ez az egyik súlypont, erről rendszeresen eszmét kell cserélni, és mint ahogy említettem, a végrehajtásra kell helyezni a hangsúlyt, hiszen ezen múlik a szavahihetőségünk. Köszönöm szépen, ahhoz csatlakoznék, amit Péter is az előbb már említett. Így is már elég nehéz betartani a vezetési és eh, pihenőidőre vonatkozó szabályokat. Tehát éppen ezért egyszerűbb és rugalmasabb eh, szabályokra lenne szükségünk, és meg kellene próbálnunk valahogy itt a szabályok megsértését megelőzni. Tehát ez egy olyan probléma, amit mindenképpen kezelnünk kell. Ez elmondta már Péter is. Úgyhogy az a problémánk alapvetően, hogy itt van egy bonyolult irányelv, és még ezen kívül azt a hibát is elkövetjük, hogy az önálló vállalkozó fuvarozókra a munkaidőn kívül is kiterjeszteni kiter az ellenőrzést. Tehát ez itt az alapvető probléma. A parlament mondta azt, hogy ezt így kell tennünk, és nem a bizottság, tehát alapvetően itt a parlamentben kell rendet tennünk, és nem szabad, hogy beavatkozzunk embereknek a magánéletébe. Az Európai Uniónak ezt nem szabad tehát tennie, éppen ezért azt gondolom, mi parlamentként kell, hogy kijavítsuk a korábban elkövetett kibát. Nem tudom, hogy ennek többsége lesz-e vagy sem, de Kramer kolléga már elmondta, hogy ez gyakorlatilag mindegy kell, hogy legyen. Fontos, hogy a munkaidőt ellenőrizzük, a vezetés és pihenési időt, de hogyha egy eh, foglalkozása szerint eh, sofőrködésből élő ember aztán a magánidejében mit tesz, ezt nem szabad ellenőrizni. Lehet, hogy a következő eh, napon aztán fáradtan száll be egy pihenőnap után a teherautójába, de ezzel nem szabad foglalkoznunk. Ez a mi parlamenti hibánk, hogy itt most ez a helyzet alakult ki, nem a bizottság. Jó lenne, hogyha a bizottság is szót értene még erről esetleg. Köszönöm szépen, Szilva úr és Pascal úr megkapja még végezetül a szót, de szigorú leszek. Hogyha esetleg hosszabb válaszra lenne szükség, akkor kérem, hogy közvetlenül lépjenek kapcsolatba az érintett képviselővel. Szilver úrral kezdem, utána Pascal úr kapja meg a szót. Két kérdés a jogszabály alkalmazásával kapcsolatosan, a kis a KKV-k, illetve önálló foglalkozások esetében. Az általános munkaidő irányelv nem vonatkozik az önálló foglalkozásokra, ez egyértelmű. Ami pedig a KKV-kat illeti, igen, mi is tudjuk, hogy egyszerűsíteni és rugalmasabbá kell tenni a szabályokat, annak érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek. A szociális partnereknek is ezt javasoljuk. Az átfogó megközelítésben olyan változások is szóba kerülnek, amelyek az egyszerűsítést célozzák meg, például a referenciaidőszak kiterjesztése, meghosszabbítása a heti munkaidő megállapításánál. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez egy egészségbiztosítási illetve az egészség biztosítására irányuló irányelv is. Természetesen van lehetőség a rugalmasságra, az egyszerűsítésre, ezt vizsgáljuk, és a szociális partnerek is erre törekszenek. Ami a városi közlekedésben dolgozó vezetőket illeti, 50 kilométeres körzeten belül nem kell tachográfot vezetniük. Őrájuk az általános munkaidő irányelv vonatkozik. A probléma az, hogy az irányelv számszerűsített szabályokat tartalmaz a pihenőidőre vonatkozóan, kivéve az ilyen munkavállalókat sem az éjszakai munkavállalásra, sem, vagy munkavégzésre, sem a pihenőidőre vonatkozóan. És meglehetősen széles a mozgástér. Egyes tagállamok szerint az ilyen munkavállalók nem élveznek megfelelő védelmet. A városi közlekedésben akár 6-7-8 órát is vezetniük kell, anélkül, hogy megfelelően pihenhetnének. Kaptunk ilyen panaszokat, de egyelőre nem tapasztaltunk konkrét esetet, ahol a jogszabályt megsértették volna. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem valósítják meg a jogszabályt, hanem arról, hogy a tagállamok olyan szabályokat valósítanak meg, amelyek nem tartalmaznak számszerűsített paramétereket az éjszakai munkavégzésre, a munkaidőre vagy a pihenőidőre vonatkozóan. Az eddig vizsgált esetek azonban nem mutattak semmiféle jogszabálysértésre. Pascal úr. Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek, és azt kérem a parlamenti képviselőket, hogyha hogyha nem kapnak tőlem választ, akkor kérjék meg a ö, munkatársaimat ezzel kapcsolatosan. Sokan felvetették a munkaidővel kapcsolatos kérdést. Én nem akarom az értelmezés kérdését eltúlozni. Én azt hiszem, hogy a jogszabály nagyon e, jól elmagyarázza, hogy miről is van szó, és a tagállamok rendszeresen hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsék, értelmezzék a jogszabályokat. Rendszeresen kapnak iránymutatókat tőlünk, és hogyha a jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan vannak problémáik a munkaidőről, a pihenőidőről, és így tovább a, mi természetesen korlátozva vagyunk az előző szerződések által. Ebben a kontextusban kell tovább ö, működnünk, de ö, azt hiszem, hogy Kráver úr említette, vagy Meissner asszony, hogy létrehoztunk egy adatbázist a különböző jogsértésekről, és ez egy olyan adatbázis, amely a második közúti csomaghoz tartozott, amelyet két évvel ezelőtt fogadott el a parlament, és vannak jelentéseink is természetesen, és amikor a tagállamok nem tartják tiszteletben a kötelezettségeiket, vagy pedig nem korrekt módon alkalmazzák a jogszabályt, akkor természetesen fellépünk ellenük, ezt már több esetben megtettük, a ö, mellesleg a bizottság minden alkalommal nyit, nyilvánosságra hozza a különböző eljárásokat a sajtóban is, ami a bürokráciát illeti, a plusz kiegészítő rendelkezéseket, a, az a tény, hogy az irányelvet, a munkaidőről szóló irányelvet kiszélesít vetítjük e a vállalkozókra és az ön vállalkozókra is. Hát a parlament volt az, amely azt szerette volna, hogy vegyük be őket is, úgyhogy akkor nem mondják azt, hogy túlságosan sok a jogszabály, és egyre szigorúbb szabályokat hozunk hát a tagállamok felelősség körébe, hatáskörébe tartozik mindez. Természetesen mi is azt szeretnénk, hogy a gazdaság jól működjön, de a közúti biztonságot is, és a méltányos versenyt is szeretnénk tiszteletben tartatni, hogyha nincs közös európai jogszabály a a közúti közlekedés szociális aspektusaira vonatkoztatva, akkor 27 különböző nemzeti jogszabály mindenképpen ellentmondásba kerülne, konfliktusba kerülne egymással. Éppen ezért kellen, kellenek a közös jogszabályok. Természetesen ezeket a számadatokat vitatni is lehet, de a digitális tahográf bevezetése az administratív költségeket 500 millió euróval csökkentette, és erre megvannak az adataink. Végül pedig beszéltek a parkoló problémájáról is a kamionsofőrök számára. Számos úttörő projektünk van, ezzel kapcsolatosan is rengeteg referenciánk van a parkolókkal kapcsolatosan, azzal kapcsolatban, hogy biztonságos parkolóhelyek legyenek, több munkát indítottunk el ezzel kapcsolatosan, és köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottság képviselőinek, teljes mértékben egyete van, egy, egyetértünk azzal, amit mondott, hogy a parlament volt az, amely amellett volt, hogy a vállalkozók problémáit is megoldja. Ami a parkolók ügyét illeti, hát én is amellett azt támogatom, hogy sokkal több biztos parkoló legyen, és Természetesen nagyon sok közlekedési projekten belül igazából nem veszik ezt figyelembe, vagy azt hiszik, hogy majd mások megoldják ezt a problémát. Rendben van, köszönöm szépen a következő napi rendi pontunk. Fleckenstein úr jelentése. Megadom a szót, hogyha megengedi, én két percre kimegyek a teremből, és öni a szó. Szépen elnök úr, kedves kollégák, ez a bizottság már gyakran fejezte ki az elégedettségét az EMSZA munkájával kapcsolatban. 2003 márciusában kezdte meg a működését ez az ügynök, ügynökség, és a mai napig az alapító rendeletét háromszor módosították. A legutolsó módosít módosítás, illetve a most asztalon lévő módosítás valószínűleg hosszabb időt fog majd igényelni. A bizottságnak a javaslata azt célozza meg, hogy az EMSZ-nak a jelenlegi feladatait pontosabban fogalmazza meg, és újabb területekre teljeszte ki az ügynökségnek a illetékességét, vagy hát hatáskörét. Ennek a javaslatnak a kidolgozása az EMSZ-ban részes felekkel folytatott 2008-as konzultáción alapul egy külső szakértőnek, szakértőtől berendelt véleményen és egy bizottsági hatástanulmányon. Ezen túlmenően az EMSZ-nak az öt éves működési stratégiáját is tükrözi természetesen ez a javaslat. vannak az EMSZ-nak olyan operatív szolgáltatásai, amelyek szignifikánsan hozzájárulnak más Európai Unió stratégiák megvalósításához, például az integráns megközelítés, a tengeri ellenőrzés és az integrált Európai Uniós tengerés politika területén. Az EMSZ-nak az adatait föl lehet használni a tengeri forgalomnak, a tengeri környezetre gyakorolt hatása el, vizsgálatakor is, talán még jobban is, mint azt a múltban tettük. Olyan jelentések képezik a munkák, munkánk alapját, mint például a De Grandes jelentés, ebben a mandátum időszakban pedig a Wortmann-Kuhl jelentés, amely a tenger szennyezettségével foglalkozott, és amely kérte egy európai parti őrségnek a megalapítását, és amely szeretné erősíteni a jelentéstételi alaki eh, feltételeket a tengerhajózásban aztán ott volt az integrált tengeri politikával foglalkozó eh, jelentés, amely felszólítja a bizottságot arra is, hogy az EMSA hatáskörét terjessze ki az offshore tengerpart melletti bányászati létesítmények ellenőrzésére is. 2010. október 7-én azt mondta a parlament, hogy az európai ennek az európai ügynökségnek a hatáskörét ki kell terjeszteni nem csak a hajókra, hanem ezekre az offshore létesítményekre is, és természetesen ennek meg kell, hogy legyenek a megfelelő költségvetési és személyzeti vonzata is az EMSZ-nál. Tudjuk, hogy a tanács ezekben a kérdésekben nagyon restriktív, nagyon szigorú álláspontot képvisel, és a tanácsbeli vita talán reményekre ad okot, a tekintetben, hogy az EMSA hatáskörét tényleg bővíteni fogjuk tudni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a bizottságnak a javaslata sok pontban nagyon jó, nagyon helyes támogatandó. Négy-öt példát említenék csak először is, ami a környezetvédelmet és az olajszennyezés megszüntetését illeti az ezzel kapcsolatos EMSA hatáskört, tehát ki akarják terjeszteni a tengeri E, fúrótornyokra, ezt mindenképpen támogatni tudjuk. A kérdésem ugyanakkor az, hogy nem kellene elgondolkoznunk arról is, hogy nem lenne fontos itt a hatékonyság növelése, és e, és talán az EMZA-nak a hatáskörében nem csak a katasztrófák eseti, esetén való fellépés, hanem a megelőzés is kellene, hogy tartozzon. Egy második pont, hogy számomra nagyon is kívánatosnak tűnik az, amit a bizottság is javasolt, nevezetesen az, hogy a műszaki együttműködést javítani kell a szomszédos országokkal, hiszen tudjuk, hogy ha egy szomszédos országnak a fenség vízén valamilyen katasztrófa történik, akkor nyilvánvalóan ez a mi tengerpartjainkat is érinteni fogja. Egy harmadik pont, ez a bizottság hosszú idő óta támogatja annak az ötletét, hogy egy egységes e, európai tengeri térséget e, alakítsunk ki, ahol is az áru és e, utas fuvarozásnak nincsen szükség bizonyos formai, nincsen szükség bonyolult formai követelmények betartására Itt ugyanakkor megfelelő közlekedés ellenőrzési rendszereket is kell alkalmazni, egyszerűsíteni lehet ezáltal az EMSA feladatát, a vám eljárásokat, és itt nyilvánvalóan el tudjuk kerülni akkor a verseny torzulását, ami javítaná a környezet szennyezőbb közlekedési módoknak a helyzetét. Nyilvánvalóan az EMSA egyrésztről támogatja a bizottság munkáját a hajózásból származó veszélyek elkerülése területén adatátadással. Itt együtt működik a különböző tagállami hatóságokkal, azonban a kikötőket és a kikötői létesítményeket kizárólag a bizottság maga ellenőrzi. Úgy gondolom, hogy tekintettel ugyanabban a rendeletből vezetel, vezetik le ezt a két feladatot, e, e, esetleg itt is e, ki lehetne használni a szinergia effektusokat. Aztán két pontot említenék zárásképpen. Az egyik az a kérdés, hogy az EMSZ-nak a a tanúsítások esetében nem kellene ezt szerepet adni. És a másik kérdés pedig az, hogy a tengerészek képzése és a tengerészeti képesítéseknek a kiadása esetén nem kellene-e az EMZÁ-nak a szerepét erősíteni, tehát meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehetne a világban már jelenlévő ezzel kapcsolatos példákat a mi európai jogalkotásunkba átemelni. Azt gondolom, hogy az EMSA ebben az összefüggésben mindenképpen támogatni tud minket, hogyha például hogyha például a tengeri munkavállalási egyezménynek a végrehajtásáról és annak ellenőrzéséről van szó. Volt itt megbeszélés az előadó és az árnyék előadók között, és attól eltekintve, hogy az ECR alapvetően egy más álláspontot képvisel, Nos, ettől eltekintve úgy gondolom, hogy minden ki más egyetértett abban az alapvető felfogásban, hogy mire kell irányulni a módosításnak. A tanács jelenlegi álláspontja mellett teljesen világos, hogy jelentős többségre van szükségünk, tehát össze kell, zárnunk el a sorainkat, és figyelembe kell vennünk a szükségszerűségek mellett az adott lehetőségeket is, de hát realisztikusan kell eljárni azzal kapcsolatban, mi az, amit érvényesíteni tudunk a tanácssal szemben. Remélem, hogy itt a jó akarat nem fog hiányozni és reméljük, hogy Degrandes úr tud segíteni a közös úton, előrehaladásban, a tapasztalataival. Örülök előre is, az együttműködésnek köszönöm szépen. Nem Fleckenstein úr. Kilencen jelentkeztek hozzászólásra. Nagy segítség lenne, ha rövidre fognák, hogy vissza tudjunk kerülni a rendes mederbe. Az árnyék jelentéstevőktől 3-3 percet kérek, a többiek esetében 2 perc a határ. Dick Grandes Pascal úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm én is Fleckenstein úrnak a jelentését. A párbeszédre és az együttműködésre nyitott ez az anyag alapul szolgálhat egy későbbi konszenzus megalkotásához. Valóban a helyzet nehéz, hiszen mindannyian gazdasági problémákkal küzdünk, a tanács is eléggé keményen fogalmazott, és új feladatokat kíván adni az EMSZ-nak. Márciusban, illetve decemberben az EMSZA igazgatójától ugyanezt hallottuk. Arról beszélt, hogy 3,9 millió euróval emelni a költségeket, és a tanács is meglehetős elborzadva fogadta Itt állandóan a szubszidiaritás bűv szavával élnek. A tanács különböző drasztikus dolgokat is fontolgat, például az igazgató tanácssal kapcsolatosan, a komitológiára gondol a jóváhagyás tekintetében, illetve szó van a tagállamok felülvizsgálatáról is, ami nem jelentene új feladatot, És hát nyilván a pénz az egyik legfontosabb dolog. A lényeg az azonban, hogy nem szabad túlzásokba esni. Vannak középutak is, ahol kiegyensúlyozottabbá lehetne tenni a véleményeket a bizottsággal, illetve a tanácssal. A másik részről a tanács pedig igyekszik csökkenteni. Az EMSZA kapott bizonyos hatásköröket, és bebizonyította, hogy a tevékenysége hozzáadott értéket jelent. Vannak olyan területek, ahol bizonyos kételjeim vannak a tekintetben, hogy az EMSZ-nak van-e szerepe a tanúsítás? Szerintem ez lehetetlenség. Az Erika csomag már így is eléggé komoly nehézségeket jelentett az Egyesült Államok, illetve a harmadik országok vonatkozásában, és ez gyakorlatilag a lobbisták eh, számára jelentett csak eh, egy jó falatot. Az Egyesült Királyság, Ciprus, Dánia egyáltalán nem értett egyet. Ha, amikor arról beszélünk, hogy az EMSA az eh, olaj és gáz szállítókat is ellenőrizze a tengeri forgalomban, minden esetre valakinek ezt figyelnie kell, vizsgálnia kell. A hajók által okozott szennyezéssel kapcsolatban, és mindjárt befejezem, elnök úr. Ha komolyak akarunk lenni, akkor ezt, ha súlyos szennyezésről van szó, bűncselekményként is kezelhetjük, és meg kell vizsgálni, hogy ki a felelős. Ennyit akartam elmondani, és még egyszer, szerintem az a helyes irány, amit a jelentéstevő javasolt, ebbe az irányba kell lépnünk. Kiegyensúlyozott parlamenti álláspontot kell kialakítani, és ezzel megkönnyítenénk néhány dolgot, amit a bizottság az EMSZ-tól elvár. Minden esetre nagyra törőnek kellene lennünk. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Fleckenstein úrnak is a módszert, amelyel eh, elvégezte a munkáját, ami az Erika katasztrófáját illeti 2003-ban. Tudjuk, hogy milyen súlyos volt a helyzet, éppen ezért módosítottuk a jogszabályokat is. Aztán ott volt a presztis eset, éppen ezért nagyon fontos az EMSA tevékenysége. Megvan a külső értékelés, megvan a hatástanulmány, aztán megvan a harmadik tengeri csomag által kijelölt feladatsorozat 2010-ből. A bizottság, vagy legalábbis ez a bizottság most már egy ideje azon munkálkodik, hogy egy európai tengeri térséget hozzon létre. Azt hiszem, hogy Mindenképpen ezen a cél is, akkor, hogyha kiszélesítenénk az EMSZA hatáskörét. Éppen ezért koherenseknek kell lennünk, ki kell szélesíteni a feladatokat, de mit feltételezne mindez? Egyetértek a képzéssel kapcsolatos kérdésekkel, el kell gondolkodnunk európai projekteken, esetleg egy iskolát kellene európai szinten létrehozni, amely a jövőben a képzést biztosítaná, aztán az európai tengerpartok védelméről el kellene gondolkodni, az olajtársaságok tevékenységéről. Ezek az intézkedések mind segíthetnék a munkánkat. Ami az európai tengeri térséget illeti a jövőben, fontos lenne, hogy hatékonyan működjön, és felléphessünk válságok esetében. Az ügynökséget nem lehet csak azért megerősíteni, hogy válságok idején vállalja a feladatokat vagy a válságok után. A különböző hálózatokat is egységesíteni kellene. Kellene egy referencia iskola európai szinten, ahogy már mondtam, de mindez integrált változatban. Egyetértek de Grandes úrral, arra van szükség, hogy megállapodjunk de azt hiszem, hogy sokkal mm, több ambícióra van szükség. Ahogy már mondtuk, sokkal több Európára van szükség. A, természetesen a tagállamok is meg akarják hatáskörüket tartani, de ez nem jó jövő szempontjából. Köszönöm. Általánosságban támogatjuk a munkaanyag lényegét, amit Fleckenstein úr készített, azt is, hogy kibővüljön az EMSZ hatásköre olyan területekre, ahol hatékonyan léphet fel, és nem jelent párhuzamoságokat a tevékenysége más ügynökségekkel. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a felelősségi köröket, a hatásköröket a rendelkezésre álló forrásokhoz kell illeszteni. Fleckenstein úr az árnyék jelentéstevőktől javaslatokat várt a prioritások vonatkozásában. Az én listámon a part menti és a tengeri területek fokozottabb védelme szerepel az olaj és gáz szennyeződésekkel kell szemben, illetve a kikötők fejlesztése a bevált gyakorlatok alapján, miközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a környezetvédelmi szempontokat. Jelenleg alig áll rendelkezésre adat a környezetvédelmi szempontokról és ezen mindenféleképpen javítani kell. Éppen úgy javítanunk kellene a hajók figyelemmel kísérését, különösen a veszélyes vagy potenciálisan szennyező rakományt szállító hajókat, annak érdekében, hogy biztonságos lehessen a tengeri szállítás. És nem szabad megfeledkeznünk a hajók tanúsításáról, mégpedig úgy, hogy ezeket független szervezetek mármint a tagállamok hatásától, befolyásától független szervezetek végezzék. Ez a mi álláspontunk. Köszönöm szépen. Vandalen úr. Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy szeretném aláhúzni, mennyire fontos az EMSZ-nak a szerepe. Ez az az egyik olyan ügynökség, amely a jobban működőek közé tartozik itt az Európai Unióban, ezt le kell szögezzük. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor az is a helyzet, hogy Európa akkor gyengébb, és az Európai Parlament akkor gyengébb, hogyha állandóan csak azt hangoztatjuk, hogy legyen egyre több Európa, és nem figyelünk arra, hogy tényleg szükségünk van-e az adott kérdésben több Európára, vagy a helyzet, ami kialakult, az már megfelelő, és bizonyos területeken csak a hatékonyság javítására van szükség sokszor ugye azt mondják, hogy nem, nem, nem a hatókonyságról van szó, hanem arról, hogy egyre több Európát szeretnénk, és akkor egyre szebb lesz a világ. Tehát azt gondolom, hogy azért ezzel figyelnünk kell, és nem szabad ilyen naivan néznünk a dolgokat. Hogyha például megnézem a bizottsági javaslatát, amit ugye támogat Fleckenstein úr, nos, én úgy gondolom, hogy itt vannak azért olyan pontok, amelyek teljesen érthetetlenek, és nem szabad, hogy az ESMA hatáskörébe kerüljenek. Például a belföldi hajózás nem szabad, hogy az ESMA hatáskörébe kerüljön át. Úgy gondolom nem én értjük, hogy erre miért lenne szükség, hiszen van már egy strasburgi ügynökség, ami a rajnai hajózással foglalkozik, kitűnő munkát végez éve óta be ugye a, a folyami hajózás területén és hát van egy közös munkacsoportja az Európai Bizottsággal is. Hogyha azonban ennek a kompetenciát átadjuk az ESMA-nak, az egy teljesen érthetetlen fejlemény lenne. Úgy gondolom, ez ESMA hatáskörében nem szabad, hogy tartozzon az, ami már a Párizsi Egyezmény hatásköre alá, hatája alá tartozik, és ott kitűnő munka folyik már, ugye a kikötői létesítmények és a kikötők, a kikötővárosok ellenőrzésével kapcsolatban. Nem szabad, hogy ez az ellenőrzés, ez az ESMA hatáskörébe kerüljön, ez csak bonyolítaná a helyzetet. Vannak olyan szervek, amik ezt már kitűnően ellátják ezt a feladatot. Egy harmadik példa pedig, ugye vannak vannak más kérdések is, például a képzés, képesítés kérdése, amit az ESMA hatáskörébe akarnak utalni. De hát úgy gondolom, hogy a tagállamokban ezzel kapcsolatban már kitűnő tevékenység folyik, kitűnő iskolai programok vannak, nem kell, hogy az ESMA hatáskörébe kerüljön. Ez teljesen érthetetlennek és feleslegesnek tartom. A jelentéstevő, az előadó azt mondta, hogy a mi frakciónk részéről alapvető kritika érkezett a választott úttal kapcsolatban. Nos, én meg lepet vagyok, hogy ez itt most elhangzott, hiszen ez az a terület, ahol ahol szerintünk nincsen szükség több Európára. Már jól működő rendszerek vannak a tengeri hajózás területén, az ESMA maga is nagyon jól működik, abban a formában, ahogy jelenleg létezik, tehát itt figyelnünk kell. Ez az a három pont, eh, amit itt említettem, amit nem szabad az ESMA hatáskörébe utalni. Rikei úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A lehető legrövidebben szeretném azt elmondani, hogy igen, Ugye sokan több Európát akarnak, és az ügynökségek lehetővé teszik azt, hogy Európa jobban integrálódjon. Az ügynökség egy biztonsággal foglalkozó ügynökség volt a kezdetekben. Ha kibővítjük a hatáskörét, akkor magának a ügynökségnek a jellegét változtatjuk meg. Természetesen ugye azt javasolják, hogy bizonyos területeken bővítsük a hatáskört, de ez nem igazán jól meghatározott ö, szövegrész, tehát hogy foglalkozzon esetleg a klímaváltozással és más területekkel, de én úgy gondolom, hogy az ügynökség felelősség körét nem megfelelő módon határozza meg a szöveg, a javaslat. És esetleg például a hajók ellenőrzése sértheti egyes tagállamok jogait. A mexikói öbből katasztrófája óta mindenki egyetért azzal, hogy az olajfúró platformokat jobban ellenőrizzék. Tehát ezek nem csak tengeri eszközök, hanem bányászati eszközök is egyben. Aztán az ügynökség jellegét, hogyha megváltoztatnánk, akkor a igazgatását is meg kell változtatni. És én nem értenék ezzel egyet, nevezetesen az igazgató szerepének megváltoztatásával nemzetközi téren, a nemzetközi fellépések terén. Tehát, hogyha megváltozik az igazgatás, a vezetés, akkor egyesek azt várják, hogy a az erőforrások, a rendelkezésre álló pénzösszegek is megváltoznak. Én azt hiszem, hogy felhígítanánk az egész folyamatot, hogyha ilyen javaslatokat támogatnánk. Meisner asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok ilyen hosszan beszélni. Nekem nagyon tetszett a jelentés. Sok mindent tartalmaz, amiről már korábban tárgyaltunk, számomra a legfontosabbak eh, egyrészt a környezetvédelem, amiben eh, nagyobb hatáskört kapna az EMSZA, a másik pedig a közös parti őrség kialakítása, amit szintén üdvözlök. Még részletekben persze ellenőrizni kell, hogy pontosan eh, hogy milyen formában tudunk megállapodni, de köszönöm Fleckenstein úr munkáját, kiváló, köszönöm. Nem, Foster asszony két percben. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkáját. Mindenféleképpen egyetértek azokkal a kollégákkal, Van Dallen és Riké kollégákkal, hogy ne mozduljunk el az EMSA szerepének definiálásától. Mindenféleképpen, amikor megalkottuk ezt az ügynökséget, voltak, illetve egyéb ügynökségek esetében is, hogy a hatáskör bővült, de ettől az adott ügynökség nem lett se hatékonyabb, se olcsóbb. Olyan helyzet alakult ki, amikor párhuzamosságok is felmerültek, és el mozdult az ügynökség az eredeti hatáskörétől. Az EMSZ-t szerintem indokoltan és nagyon jó feladatkörrel hoztuk létre. Alaposan végig kell gondolni azonban a hatáskör bővítését. Több kolléga már felvetette az olaj és gáz fúró létesítmények kérdését. Az EMSZ-nak ezen a területen egyáltalán nincs hatásköre, sőt nem gondolom, hogy kellene, hogy legyen az olaj- és gázfurotornyok kapcsán tudnunk kell, hogy ők, mármint az ügynökség, a nemzetközi egyezményeket tiszteletben tartják, vannak nemzetközi egyezmények, akár a fúrótornyokra, akár az olajszállítókra, és szerintem e tekintetben Optimistának kell lennünk, mert Európában a legszigorúbbak a partmenti olajfúró tevékenysége vonatkozó előírások, különösen az északi tengeren. Sokan támogatják az Európai Partmenti Őrség szolgálat létrehozását. Nyilván mindenkinek megvan a maga véleménye, én személy szerint ezt nem támogatom, sőt, némi körültekintésre intenék, és végezetül, ha megengedi elnök úr, a költségvetésről szólnék. Hiszen végül is minden, amiről beszélünk, pénzről szól. És a költségvetés minden kiegészítése, növekedése valahonnan elvonást jelent. Tehát ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Kun úr, két percben végezetül. Köszönöm szépen, elnök úr. De Grandes és Fleckenstein kollégáknak köszönetet szeretnék mondani a jelentésért. Megmutatta nekünk ez a jelentés, hogy az európai hajózási biztonság már nagyon ugye, különböző szintekkel rendelkezik, különösen ami a ellenőrzést illeti. Például itt van a tagállami szint, ami aztán ami a terrorista cselekmények megerő megelőzését illeti, a különböző kódokat illeti, tehát mind-mind-mind ez e, elvileg már működik tagállami szinten, de hogyha európai vizekről van szó, akkor akkor ugye nyilvánvalóan a hatóságok rögtön a saját országuk közigazgatási jogi jogszabály alapján megvizsgálják az illetékességeket, és e szerint járnak e, el és gyakorlatilag erről szóljuk most is a vita, hogy például a teherautók esetében ki felel a biztonságért, vannak-e tagállami illetékességek, vagy európai illetékességek, Nyilvánvalóan itt azt a jelenséget láthatjuk mind a két esetben, hogy a tagállami hatóságok európai szintre próbálják eltolni a felelősséget. Éppen ezért a tagállamoknak azon kellene elgondolkozniuk, hogy az egyes országokban milyen tartalékok, erőforrások vannak még. Tehát a, például egy német vám hatósági hajó el tud-e intézni olyan feladatokat, amiket most európai szinten szeretnének tehát európai szintre szeretnének emelni. Gyakorlatilag, tehát nincsen értelme úgy eljárnunk, ahogy itt a javaslat hangzik, a már meglévő erőforrásokat, tagállami erőforrásokat kell összekötni, és nagyon sokat kell tennünk még a koordináció területén, ez a nagy esély számunkra. Ezt kell tehát a tanácsban intenzíven még megvitatni. Valamit eh, úr. Kun úr, amit említett, én említettem, én a Prestige eh, felvizsgálatában részt vettem, és ugyan ez egy politikailag eh, érzékeny kérdés volt, de végül is egy tagállami mulasztásról van szó. Az Erikára is emlékszem, egy nagyon híres francia elnök a pódiumon azt mondta, hogy itt európai fellépésre van szükség. Szeretném, szeretem volna csak emlékeztetni, hogy Franciaország alá se írta azt, amihez hozzájárult. Tehát ha valami kisiklik, akkor Európától várjuk a megoldást, ha van egy vasút baleset, akkor Európa tegyen valamit, de amikor arról van szó, hogy valamit el kell végezni, akkor a tagállamok egész egyszerűen nemet mondanak. Én nem azt szeretném, hogy Európa mindenre kiterjedjen, de ugyanakkor az sem igaz, hogy minden a tagállamoktól kell, hogy jöjjön. Hát ez az egyik párt véleménye, mások más állásponton vannak. Szeramitos úr, teljesen világos azok számára, akik az Erika és a Prestige katasztrófákat megéltük, rengeteget kellett, hogy dolgozzunk. Itt ebben a teremben, sőt a tanácsban sem utasítja el senki, hogy ezek nagyon hasznos tapasztalattal szolgáltak az EMSA szempontjából. A vita során emlékeztetnék arra, hogy amikor a biztonságról, a tengerbiztonságról beszéltünk, akkor itt elhangzott, hogy plusz kötelezettségeket rendeljünk az EMSZ-hoz. Végül is aztán az a döntés született, hogy erre majd a következő lépcsőben kerüljön sor. A balesetek kivizsgálása volt erre egy példa. Emlékeztetnék arra is, hogy a javaslat nem csak a tapasztalatra épül, a harmadik tengeri csomag karapján, hanem az igazgató tanács ajánlásaira is, a program kiértékelésére, amit az igazgató tanács elfogadott. A javaslatban két egyszerű dologra törekedtünk. Először is az irányítás tekintetében azt mondjuk, hogy a az EMSZA irányításának kisebb mértékű módosítása az igazgatott tanácson belüli összeférhetetlenséget hivatott megakadályozni, és kértük is az ügyvezető igazgatótól, hogy tegyen ez irányban lépéseket. És az Egyéb ügynökségek esetében is meg kell vizsgálni, hogy az ügyvezető igazgató megválasztása hogyan történik. Tehát a biztonság, a környezetvédelem a két legfontosabb tevékenysége az ügynökségek, és nem akarjuk felhigítani a hatáskörét. Mindenkinek el kell ismernie, hogy itt kialakult egy szakértelem, és nem lenne bölcs most valami plusz dolgot ezen kívül létrehozni, amit eh, az ügynökség minimális eh, plusz ráfordítással maga is eh, el tud végezni. Gondolok itt a monitorozásra, illetve a vonatkozó irányelv figyelemel kísérésére ennek az ügynökségnek a szakértőit lehetne felhasználni 24 órában a 7-7 napján, ehhez képest nem lenne túlságosan észszerű, hogyha más megoldást keretnénk. Szerintem ezt a rendelkezésre álló szakértelmi bázist kellene felhasználni. További kérdések az e-tengeri kérdésben, illetve a belvízi hajózással kapcsolatosan nem akarunk egy belvízi hajózási ügynökséget létrehozni. A az EMSZ-nak azt kellene megvizsgálnia, hogy az egyes kategóriákban milyen tevékenységek folynak. A azt kell megvizsgálni, hogy a különböző osztályokban az üzemeltetők hogyan végzik a munkájukat. Másrészt a tanács is azt kéri, hogy a biztonsági hálózat, illetve a folyami információs szolgálat között megvalósuljon az interoperabilitás. Itt megfelelő logisztikáról kell gondoskodni. Ez az a két kérdés, amely összefügg a belvízi hajózással. Tehát semmiféleképpen nem akarunk egy külön ügynökséget létrehozni, sem most, sem a jövőben. Ami az olajfúrótornyokat illeti, előzetes jogszabályra van először is szükség, annak megvizsgálására, hogy hogyan lehet ellenőrizni vagy felügyelni az olajfúró lét, létesítményeket. Jelenleg a mondjuk egy katasztrófát vagy egy balesetet követően azt vizsgáljuk, hogy az EMSZA kapacitásait hogyan tudjuk felhasználni az adott szennyezés felszámolásában. Ezek azok a kérdések, amelyeket most mindenféleképpen meg akartam említeni, és természetesen a jövőben még további lehetőségünk lesz mindezt megvitatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nem tudom, Fleckenstein úr valamit hozzá akarna tenni. Elnök úr, meghallgattam az elhangzottakat, és az árnyékjelentéstevőkkel meg fogom ezeket vitatni, javaslatot fogok előterjeszteni. Szépen köszönöm. Júniusban fogjuk majd megvitatni ezt a témát. Októberben fog a szakbizottság szavazni róla, novemberben a penális ülés, és még június végén visszatérünk a témára. Az utolsó napi rendi pontunk Európai Közúti Közlekedés Biztonság Koch úrtól elnézést kérek, meg próbáltam elérni azt, hogy visszatérjenek a terembe időben a képviselők. Dieter, megadom a szót. Kollégák, mielőtt átérek a módosító indítványokra, szeretnék Baren Simpsonnak köszönetet mondani azért a parlamenti munkareggeliért, ahol lehetőségünk volt gyakorlati szempontból áttekinteni témákat. Itt készítettem egy ilyen ellenőrző listát a különböző témákkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy az eredmény az az, hogy mindenre gondoltunk, tehát együtt egy jó jelentést fogunk tudni elkészíteni. Néhány címszó csak, ami ma reggel elhangzott a munkareggeli során, például az alkohol és drogfogyasztás, a guminyomás kérdése, a képzés, továbbképzés kérdése a teherautóvezetőknél, a telefon és navigációs rendszerek használata a vezetés közben, aztán a biztonsági öv használata és a hátmerevítés kérdése, mind-mind ez bele fog kerülni a jelentésbe. Most pedig konkrét konkrétan a módosító indítványokkal kapcsolatban. Először is köszönetet mondok minden kollégának, aki számos, illetőleg számtalan módosító indítványjal vett részt a munkában. Nagyon sok jó ötlet és érdemi javaslat érkezett, amelyek hozzá fognak járulni a munka sikeréhez. Kitűnő eh, alapot képez ez az Európai Bizottság munka, eh, munkaprogramjához, vagy akciótervéhez, cselekvési tervéhez, amivel növelni akarja a közlekedés biztonságát. Van néhány módosító indítvány, amelyeket teljes mértékben támogatni tudok, mert új, realisztikus, tárgyilagos gondolatokat hoznak. Mások konkretizálják a jövőbeni terveket, kiegészítik azokat, aztán vannak kompromisszumos javaslatok, amiket ezek alapján elő fogok terjeszteni, és ezeket csütörtökön az árnyék jelentéstevőkkel meg fogok majd beszélni, illetve szavazni fogunk ezekről. Egy-kettőt azonban el kell, hogy utasítsak a módosító indítványok közül, kérem a megértésüket, nem azért, mert ezek helytelenek, hanem azért, mert semmi közük nincsen a közlekedés biztonsághoz, azoknak a szempontjaihoz, hanem inkább környezetvédelmi szempontokat, vagy szociális szempontból releváns szempontokat kívánnak érvényesíteni. Másokat azért utasítek el, mert hogy már fedik azokat más indítványok, vannak aztán túl részletes módosító indítványok. Mi azonban itt ugye egy programot szeretnénk kezdeményezni, és nem egy irányelvet vagy rendeletet alkotni. Éppen ezért ezek se felelnek meg az elképzelésemnek. Néhány példa azokra, amiket el tudok fogadni ezek a legkülönböző politikai családokból érkeznek, például Wills, Taylor és Kramer kollégák beszéltek a különböző holtérmentes tükrökről és a holttérnek a megszüntetési lehetőségéről, ezt teljesen tudom támogatni. Aztán Ertug kolléga írta, hogy meg kellene kísérelnünk az egyes tagállamoknak a hozzájárulását megnövelni, és a 2020-as célokra számszerűsített értékeket meghatározni, és ez egyfajta orientáció segítség lenne a tagállami közlekedés biztonsági programok számára. Hát ezt teljesen tudom támogatni, szeretném hangsúlyozni még egyszer, nem mindennek a forrás az Európai Unió kell, hogy legyen, hanem nyilvánvalóan a tagállamoknak is tenniük el a közlekedés biztonság érdekében azt gondolom, hogy másoknak a képzésekkel kapcsolatos követelései, illetőleg a, nyilvánvalóan a gumiabroncsokkal kapcsolatos biztonsági előírások, ezek is tárgyilagos hozzájárulást jelenthetnek a javaslatunkhoz, és ezen túlmenően azt is követelik, hogy a jogosítványa a vezetői engedélye kapcsolatos irányelv megvalósítása, hogy gyorsabban meg, megvalósuljon Különösen a vasúti átkelőhelyeknél kell csökkenteni a halottaknak a számát. Természetesen ez ezzel kapcsolatos javaslatokat teljesen támogatom. Taylor úr ön azt kéri, hogy Európai Uniós jogszabály szülessen a drog hatása alatt való vezetés tilalmáról. Teljesen meg vagyok győződve arról a mai reggeli után, hogy az alkohol, a drogok, a gyógyszerek és maga a fáradtság, kimerülés is negatívan hat a közlekedés biztonságára. Éppen ezért erre vonatkozóan egy egységes piaci szabályozásra van szükségünk, amely az egész Európai Unió területén egységesen érvényes. Néhány módosító indítványt el fogok utasítani, nem azért, mert tartalmilag helytelennek tartom, hanem azért, mert a jelentésben részben már ezek elhangoznak, vagy pedig a konzisztenciáját a szövegnek csökkentít. Úgy gondolom az Európai Parlament és a bizottság számára egy, egy precíz és érdemi szöveget kell, hogy előterjesszen. Balsitis úr például azt javasolja, hogy specifikus kísérőintézkedéseket tegyünk a halálos gyermekáldozatok számának csökkentése érdekében. Úgy gondolom, hogy ez már elhangzik a jelentésben, tehát ez felesleges felvennünk. Kancsian Kedanca kollégák a, utalnak ugye a biciklis és, és motoros halálos áldozatok számának csökkentése szükségességére, úgy gondolom ez is benne van már jelentésben, aztán vannak olyan módosító indítványok, amelyek úgymond nem értek egyet. Ilyen például a könnyű hazongépjárművekre vonatkozó sebességkorlátozásnak a vágváltoztatása. Van egy olyan hat, hatástanulmány, amely azt mondja, hogy ez a ilyen irányú változtatás nem növelni a, a közlekedés biztonságot. Taylor úr felszólítja a bizottságot, hogy a kézikönyve alapján különböző eljárásokat és számításokat végezzen arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a közlekedés biztonság területén az extra externális költségeket figyelembe venni. Úgy gondolom, hogy itt ez nem a közlekedés biztonság szempontjából releváns javaslat, úgyhogy eh, éppen ezt eh, jó lenne, hogyha télalul visszavonná. Grisbeck asszony azt szeretné, hogy a teherautó vezetők, és különösen a hivatásos sofőrök a eh, különös bírságokkal vagy büntetéssel nézzenek szembe, hogyha vétenek a közlekedési szabályok ellen. Úgy gondolom, hogy itt nem szabad különbséget tenni a hivatásos és a és a laikus sofőr között itt egyenlő elbánásmódot kell évényesíteni. Aztán itt elhangzott az alkohol szonda, a kokpitbe épített alkohol szondának a kérdése, ennek a lehetősége, hogy ez megakadályozna a baleseteket. Én úgy gondolom, úgy gondolom, hogy Fidanca úr javaslata nem igazán helyén való, ezért nem veszem bele a jelentésbe. Kancsian úr arra utal elsősorban a módosító indítványában, hogy hogy aként kell képezni a sofőröket, hogy, hogy ugye úgy vezessenek, hogy kevesebb legyen a kibocsátás. Úgy gondolom, hogy ez a közlekedés biztonság szempontjából egy irreleváns javaslat, úgyhogy ezt sem támogatom. Ami pedig a műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos módosításokat illeti például a motorkerékpárok esetében, úgy gondolom, hogy itt, itt egyfajta félreértés volt, különösen ami különösen ami a gépjárművek általános műszaki ellenőrzését illeti, úgy gondolom, hogy egy baleset után természetesen meg kell maradnia a rendszeres időszakos műszaki felülvizsgálatnak, hogyha pedig súlyos balesetben vett részt az adott gépjármű, akkor esetleg külön műszaki ellenőrzésnek kell majd alávetni. Szeretnék magyarázatot kérni néhány módosító indítványjal kapcsolatban, egyszerűen nem értek, azonban ezeknek a előterjesztője nincsen itt. Ajala az például azt kéri, hogy hogy ö, olyan ö, ö, újrahasznosításból származó útbútorokat alkossunk, amelyek a ütközéseket tompítják. Itt ezt nem igazán teljesen értem. Bach úr azt kéri a tagállamoktól és a bizottságtól, hogy november 3. vasárnapját a közlekedési áldozatok nemzetközi emléknapjává nyilvánítsa. Ezzel kapcsolatban is további információkat kérek, hogy ezt hogyan értsük és hogyan bánjunk ezzel. Aztán vannak Szilalova asszony azt szeretné, hogyha a sofőröknek a oktatását minden egyes szektorban támogassák, akármilyen szektorból érkeznek. Ez számomra teljesen általános megfogalmazás, nem igazán tudom értelmezni. Jó lenne, hogyha ezzel a kapcsolatban magyarázatot adna. Aztán van Ukliász úrtól egy módosító indítvány, amely azt mondja, hogy jó lenne a menet irány eh, menetirányt egységesíteni minden országban 2013 mert ez azt jelenteni, hogy Nagy-Britanniában is be kell vezetni a, a jobboldali közlekedést, vagy mindenki más vezesse be a baloldali közlekedést. Hát jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban kiegészítő információt adna egyébként jelenleg nem jelenlévő képviselő. Sterks úr. Sterks úr hangsúlyosan utal arra, hogy a passzív biztonsági infrastruktúrára van szükség, például nagyon fontos a megvilágítás kérdése, és felszólítja a bizottságot, hogy ezzel megfelelően foglalkozzon. Sterks úr rugalmas út megvilágítás mit ért ezen? Jó lenne, hogyha ezt megmagyarázná. Egy utolsó példa pedig, amit említenék, a Simpson úrnak a módosító indítványa. Itt a védőkorlátokról van szó, amelyek különösen a motorkerékpár vezetőket kell, hogy védjék, hisz azáltal, hogy valamilyen puha puha, puha burkolatuk van. Most az lenne a kérdésem, a puha burkolat most pontosan mit jelent? Az, hogy, hogy elnyeri a ütközést, vagy, vagy miről van szó? És a utolsó pont, amiről szólni szeretnék, vannak olyan témakörök, amelyekkel foglalkoznak módosító indítványok, e, és amelyeket adott esetben össze lehet foglalni kompromisszumos módosító indítvány eset, e, e, keretében, például az élethosszig tartó tanulás kérdése a sofőröknél, aztán a különböző adatvédelmi kérdések, ezzel kapcsolatban is ki lehet dolgozni kompromisszumos módosító indítványt, aztán a orvosi vizsgálattal kapcsolatban is, és a a, a biztonsági tréningek kérdése a képzés keretében, a továbbképzés keretében, aztán a európai büntetőpontrendszer bevezetése, ez is egy olyan pontos, ez is egy számomra fontos téma, aztán a közlekedési információk rendelkezése, bocsátása és az intelligens közlekedési rendszerek témál, minden, ami az iskolázással összefügg, ami a, a teherautó, gépjármű, pihenőhelyekkel, parkolóhelyekkel és az Európai Koordinációs Hivatallal függ össze, ezeket kompromisszumba össze lehet foglalni. Flasztó, Ayala Zender, Andrike, Komutsacos, Kancsián kollégák eh, részéről érkezett számos konkretizáló javaslat, amiket szívesen támogatok, de nem szeretnék itt egy önálló ügynökséget megalapítani, vagy ilyet javasolni, hanem csak egy koordinációs egység lenne, amely a közlekedés biztonság területén egy meg elismert személy vezetne, és a képességi szaktudását arra használná, hogy a már meglévő munkákat tovább serkentse és egyáltalán a bizottságon belül és a tagállamokkal is koordinálná a közlekedés biztonságpolitikájának kérdését, és harmonizálni kellene a különböző mutatószámokat annak érdekében, a nemzeti biztonsági terveket jobban összehangoljuk egymással, negyed sorban pedig minden egyes érdekelti csoporttal együtt kell, hogy működjön ez a, ennek a, ez a személy, és adott esetben a büntetési tételek harmonizációját is elérje, és közvetítenie kell az egyes tudományos és politikai területek között, és multidisziplinális megközelítés módot alkalmaznak a közlekedés biztonság területén. Tehát ezek mind olyan javaslatok, amelyeket az én javaslatom, amelyek az javaslatomat konkretizálják. Ahogy mondtam, ezen a héten még beszélni fogok az árnyék előadókkal, és megpróbálunk egy nagyon precíz, pontos és jól megrövített szöveget előterjeszteni. Remélem, hogy egy jó szöveg lesz ennek a vége, és ezen a helyen is köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Dieter. Megint nagyon hosszú a felszólalási listám, sok a felszólalási kérelem, az ányék jelentéstevőktől azt kérem, hogy három percet használnak fel, a többi felszólalótól két percet, két percet kapnak, mert különben nem lesz időnk végigmenni ezen az anyagon, és lesz egy másik eszmecsere majd, és inkább a módosítókról kell beszélni, nem pedig az alapszövegről. Köszönöm A szocialista árnyék előadó nevében szólok most. Köszönöm a jelentéstevő energiáját, amit a jelentés összeállításánál bevetett. Rengeteg módosító érkezett, de szerintem ez csak a téma iránti komoly érdeklődés jele. módosítókat nem egyfajta kívánságlistaként kell kezelni, sokkal inkább ez egy erőfeszítés arra, hogy a már kiváló munkán tovább cizelláljunk. A jelentéstevő kompromisszumokra törekszik, széleskörű kon- konszenzusra számos témakörben, Ezeket most nem akarom mind külön-külön felsorolni, csak néhány dologra szeretnék fókuszálni. Az egyik az közlekedés biztonsági európai koordinátor, ami egy vitás kérdés. Mi ugyan támogatjuk további átfogó konszenzusra van szükség a közúti szabályok harmonizálásának területe, a tagállamok közötti információcsere, a vezetői engedélyek, a közúti biztonság fokozására fordítandó összegek emelése európai szinten, a közúti balesetek csökkentése, a biztonságos infrastruktúra, valamint alkoholos és kábítószeres befolyásoltság alatti vezetés betiltása, illetve büntetés. Ezek mind kiemelt témák az előadó elmondása szerint is. Az ittas vezetéssel kapcsolatosan egy személyes megjegyzésem lenne. Számomra komoly problémát okoz, az, hogy európai szinten szabályozzuk az, a véralkohol tartalmát. A hat országban a határ nulla, és szerintem ez, ezt meghaladó érték mindenféleképpen veszélyes. Griszbek asszony két, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen Dieter Koch kollégának a munkát, és a jelentéstevők teljes csapatának, mert nagyon jó kapcsolatunk volt az együttműködés során, mm, és 262 módosítót nyújtottak be a kollégák, ez is jelzi, hogy mennyire érdekli a képviselőket ez a téma, amelyet remélem, hogy jól fognak majd fogadni a választóink is. Ami a az eszmecserénket illeti. Ha megengedik, akkor azonnal a lényegre térnék. Én is azt szeretném elérni, hogy minél több kompromisszumot érjünk el, és Mujaz és Sterk kollégáimmal még találkozom csütörtökön, és meg fogjuk válaszolni Dieter kérdéseit ami számomra bonyolultabb, az a koordinátor funkciója. És ezzel a kérdéssel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy nem szükséges egy ilyen funkció. Tudjuk, hogy Európában sokszor hozunk létre olyan szervezeteket, amelyeknek a hasznosságát nem látjuk azonnal, de én úgy gondolom, hogy konkrétan ez a koordinátori funkció csak elnehezítené a helyzetet olyan területeken, ahol erre nincs szükség, és sokkal világosabban láthatjuk egy koordinátori funkció nélkül is a helyzetet. Továbbá a munkánk során úgy gondolom, hogy a vezérfonal az volt, hogy minél jobban harmonizáljuk a jogszabályokat a mobilitás terén. Én egy olyan régióból jöttem, a, amely Franciaország, Luxemburg, Németország és Belgium között van lényegében, tehát itt négy ország van érintve, és jó lenne, hogyha együtt meghatározhatnánk bizonyos dolgokat. Először is a fiatalokban tudatosítani kell azt, hogy a közlekedésnek a közúton milyen veszélyei vannak. Fontos tehát képezni a fiatalokat, oktatni, nevelni, függetlenül attól, hogy gépkocsival, biciklivel, motorral járnak-e. Aztán harmonizálni kell a vezetés jogszabályait is, továbbá a szankciók, a büntetéseket is. Nagyon sok módosítót terjesztettek be ezzel kapcsolatosan, aztán az ittas vezetés esetében a vezetőknek nem szabad tovább menniük. Ilyen, ilyen jogszabályok már léteznek, például a teherautó sofőrökre vonatkoztatva, de itt is harmonizálni kellene a rendszert. Vannak még mondandóim, de majd a találkozón a héten fogom ezeket elmondani. Köszönöm szépen, Taylor úr, három percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A sebesség, túllépés, alkohol, kábítószer, ez egy eléggé veszélyes koktél a közlekedés biztonsága szempontjából. Elnézést, ha nem vettem észre, hogy a sebességről szólt a bevezetőjében. Ma reggel, amikor a TISZPOL ülésén részt vettem, hallottam, hogy a sebesség túllépés okozza a balesetek több mint egy harmadát Európa útjain, és én azt kérem a kollégáktól, hogy támogassák azt a kezdeményezést, amit a 126-os módosító tartalmaz, ugyanis a bizottság itt lakott területeken, különösen iskolák környékén a 30 km per órás sebességet határozná meg maximumként. Az útbiztonság természetesen fontos, különösen a sérülékeny csoportok esetében, a kerékpárosok, a gyalogosok esetében ezt hatékonyabb a jelenlegi jogszabályok hatékonyabb betartatásával, végrehajtásával lehetne elérni. Egyfajta modellváltásra van szükség a magángépjárművek felől a hivatásosok által vezetett jármű forgalom irányába. Koch úr szólt a külső költségekről, amivel a közúti balesetek járnak, nevezetesen, hogy ezeket a külső költségeket internalizálni kéne. Nagyon sajnos, sajnálatos azonban, hogy az emberek akkor vesznek észre dolgokat, ha tudják, hogy azok sokba kerülnek. Mindenki hajlamos tudomásul sem venni a közlekedési balesetek költségét. Minden esetre szerintem, hogyha ezt tudatosítanánk, akkor komolyan vissza lehetne szorítani a közlekedési balesetet. Bradborn úr, köszönöm szépen, én most nem akarok itt még egyszer megismételni bizonyos biztonsági kérdéseket. A módosítók eh, egyre inkább meggyőznek abban, hogy eh, miért eh, egyre inkább európai kérdés a közlekedés biztonság. Egy dolgot, illetve több módosítást szeretnék említeni, amivel egyetértek és eh, konkrétan ezek azok, ahol eh, egyáltalán nincs utalás az európai koordinátorra. Szerintem ez fölösleges, ez eh, plusz bürokráciát jelent, és erre semmi szükségünk nincs. Kókur említett néhány problematikus területet, amivel mindannyian egyet kell értenünk. Itt kell megoldásokat kidolgoznunk, és ha megnézzük a módosítókat, csak most röviden átfutnék a legfurcsábbakon, például a kötelező regisztrálása a kerékpároknak, és a többi, és a többi gondolom, hogy, vagy remélem Kohur ezzel egyetért. Többen itt említették az ittas vezetést. Valóban ez egy probléma, de ahogy elmondtam már a korábbi vita során is, és most azokra módosítókra gondolok, amelyek az ilyen indít, indításgátlókra, ilyen alkohol, szondás indításgátlókra vonatkoznak. Ha az Egyesült Királyságban valakit itas vezetés miatt elítélnek, akkor a biztosító gyakorlatilag törli, mert senki egy ilyen ítélet után képtelen, nem lesz képes megfizetni az emiatt megemelt biztosítási díjat. Tehát ez megkérdőjelezi az ilyen eh, indításgátló kérdését. Eh, ez ugyan megoldja az egyik problémát, de nem oldja meg a kábítószeres eh, befolyásoltság alatti vezetést, akkor beszerelünk egy marihuana lokkot, vagy nem tudom, hogy mi a megoldás. Itt vannak persze olyan módosítók, amikben nagyon jó ötletek vannak, ezeket mindenféleképpen szorgalmazni kell, de azt hiszem, hogy ezeknek nem feltétlenül európai szintűeknek kell lenniük. Vagy például a gyermekek felvilágosítása köz közúti biztonsággal kapcsolatosan. Az Egyesült Királyságban ez a normál iskolai oktatás szerves része már a korai iskola évektől fogva, ez megint olyasmi, amit nem európai szinten kell kezelni. Ez része kell, hogy legyen a tantervnek mindentől függetlenül. Nem akarom most itt a vitát hosszúra nyújtani, mert szűk az időnk, de igen, az elképzelés jó, csak a gyakorlati részletezettsége szerintem teljesen helytelen elnézést Koch úrtól, de sajnos a vita lezárása előtt nekem el kell mennem. Wills asszony két percben. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Koch úrnak az ambiciózus munkáért, amely nagyra törő célokat tartalmaz a közlekedés biztonság területén. Ugyanakkor ugye a motorizált közlekedési résztvevőkre koncentrál is az ezekkel kapcsolatos infrastruktúrákra. Én támogatom a zöldeknek a közlekedési megterhelés áthelyezésével kapcsolatos indítványát, ami ugye a tömegközlekedésnek a bevonását, a tömegközlekedés erősítését támogatja, és a gyengébb közlekedési résztvevőket, biztonságát növelő, tehát a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságát növelő infrastruktúrák támogatására vonatkozó indítványokat, tehát a, közlekedés, tehát a biciklista barát infrastruktúrába kell befektetnünk, a tömegközlekedés támogatásával kapcsolatos 16-os ALDE indítvány is támogatandó azzal, hogy csökkenteni kell ennek a javaslatnak a baleseteknek a kockázatát, és a szocialistáknak a halálos gyalogos és biciklista balesetek számának 50%-ra való csökkentésére irányuló javaslatát is támogatandónak tartom. Én támogatom a vezetésre alkalmas állapotnak, különösen az orvosok általi rendszeres vizsgálatát és a látás, látóképességnek, tehát a látásvizsgálatot is a 92-es javaslat ezzel kapcsolatban nagyon konkrét javaslatokat tartalmaz, más követeléseket ugyanakkor kritikusan látok, és támogatom a sebességkorlátozásnak a keményebb kezelését is. A 126-os módosító indítványát a a zöldeknek, ami 120-ra csökkenteni a sebességkorlátozást az autópályán és 30-ra a városban, tehát nyilvánvalóan a sörkendők a sebességet, kevesebb a baleset. Aztán szeretnénk az alkohol, véralkohol szintre vonatkozó határértékeket egységesen 0,2 ezrelékre csökkenteni. 120%-ra szeretnék a könnyű haszongépjárműveknek a sebességkorlátozását csökkenteni, ezt is támogatónak tartjuk a szocialisták indítványai körül, és örülünk, hogy Koch úr a a Holt térnek a veszélyességével kapcsolatos indítványokat is elfogadta. Úgy gondoljuk, hogy a GUE NGL nevében más frakcióknak számos indítványát így támogatni. Tudjuk. Köszönöm szépen. Szépen. És azt kérem, most már kettő perccel korlátozzák a felszólalásokat. Krámer úrral kezdjük. Krámer úr úr sajnos nem gondolt mindenre, a baleseteknek a többsége, 50%-a fölötti rész, a, az alkohol és a magas ö, sebességre vezethető vissza. Ez az, ami a lényeg, itt nincsen különbség kezdővezetők és tapasztaltak között, hanem egységes szabályokra van szükség, ez a helyes szabályozás 0,2 ezrelék, vagy több-több mindegy volt 8, 8 halálos, baleset, halálos áldozatot okozó balesetünk az elmúlt héten, és ez a és ez ahhoz vezetett Németországban, hogy 80 km per órára csökkentik bizonyos helyeken a sebességkorlátozást. Miért a Németország az egyetlen ország, ahol így cselekednek, miért nem tudjuk látni, hogy a magas sebesség az balesethez vezet? Vannak olyan iparágak, amelyek a Forma 1-es pilóták számára a pilóták számára biztonsági sisakot, bukos sisakot gyártanak. Vannak, akik azt mondják, hogy ezt aztán mindenkinek hordania kellene a közötti közlekedésbe, azért idáig nem mennék, de mindenképpen támogatnám, hogy nagyon, hogy az autópályán egységesít, tegyük a, a láthatósági mellény hordási kötelezettséget. Ez azonban tönkretenne nyilvánvalóan, hogyha bizonyos intézkedéseket bevezetnénk, például bukós is akkor stb., az mondjuk a biciklista vállalkozásokat tönkretenni, a bicikli kölcsönzőket és a biciklisták életét megnehezíteni, ilyen politikát nem szabad folytatnunk, és hát nyilvánvalóan nem csak az áldozatokat kell támogatnunk, hanem a tettesek ellen föl kell lépnünk, tehát mindenképpen itt a megfelelő sebességkorlátozásra és szintre van szükség. Utolsó pont, a, a különböző ilyen biztonsági mellényeket gyártók képviselővel folytatott találkozón bemutattam az ezzel kapcsolatos elképzelésemet, ezt nem tudom támogatni a biztonságpolitika keretében. Ké úr, kettő percben, nagyon röviden. Nem akarok visszatérni arra, ami már elhangzott. Mindössze egy dologra szeretném mi a figyelmet, talán részletkérdés, de az alkohol vagy kábítószer problémákat illetően ugye Ugye azt mondták, hogy, hogy itt ez, mindez kihat arra, hogy elveszik, elveszítik a jogosítványukat, hogy a biztosítók nem fizetnek, és így tovább. Én azt hiszem, hogy semmi köze nincs egyáltalán ehhez. Ez nem bátorít tehát nem bátortalanítja el az alkoholos vezetőket, az ittes vezetőket, sőt az indításgátló bevezetése sem a téma nagyon fontos, ugyanis 25%-a a baleseteknek az itas vezetés miatt van. Én azt hiszem, hogy a biztonsági öv használata lenne a leg hasznosabb, nevezetesen 25%-kal lehetne csökkenteni a halálos balesetek számát. Köszönöm szépen, Mászár asszony, kettő percben. Köszönöm szépen. Én csak kiegészíteni szeretném, amit eh, Natalie Grisbeck eh, nem tudott elmondani. Először is eh, a kerékpárosok esetében, a, illetve az egyéb veszélyeztetett csoportok esetében a védőintézkedéseket helyeslem, ami pedig az alkohol határérték ezrelékben kifejezett határértékének egyes, egységesítését illeti. Ez is támogatandó. Itt lehet, hogy a világítással kapcsolatban lehet, hogy vannak eltérő elképzelések. A koordinátorok kérdését mi is kritikusnak tartjuk, mint ahogy már elhangzott többektől és ami pedig a rugalmas megvilágítást, gondolom, hogy ez Belgiumból származik, ahol általában jobban kivilágítottak az utak, mint mondjuk Németországban. A jelentés tevő nagyon jó, hogy arra is odafigyelt, hogy ne legyen túl hosszú, a jelentés viszont minden lényeges dolog szerepeljen. Köszönöm Meissner asszony. Kriszbek asszonytól elnézést kell kérnem 30 másodperccel kevesebbet kapott, mint a három perc. Sajnos elkalandozott a pillantásom elnézést. Minden esetre Meissner asszony elmondta a lényeget. Bak úr, két percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Koch úr megközelítés módját szeretném általánosságban támogatni. A indítványok nagy része gyakorlati műszaki eh, eh, részletekre vonatkozik, különböző ugye, téligumiabroncsra, az alkohol, beiktett alkoholszondára, stb. stb. Ezek fontos dolgok, azonban, hogyha az európai kontextusba helyezzük a dolgot, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy fontos lenne a tömegközlekedés támogatása és az individuális közlekedésnek a csökkentése, ezt mindenképpen támogatandónak tartom koordinátorként, sőt egy lépéssel tovább is mennék, de ez talán az aktuális időpontban valószínűleg nem talált többségre itt a házban. Fontos tehát, hogy a megfelelő célkitűzéseket kitűzzük, és azokat konkrét programokkal támasszuk alá. Fontosnak tűnik számomra, a különböző képzéssel, továbbképzéssel, sofőrök, hivatásos sofőrök képzésével kapcsolatos program, a határokon átívelő adatcsere kérdése. Délután még fogunk erről beszélni. Fontos tehát a kihágásoknak a megfelelő kezelése, és egyáltalán a polgárok érzékenyítétele a téma iránt Nyilvánvalóan a közlekedés biztonság területén a közlekedési balesetek áldozatai is együtt kell, hogy működjenek a jövőben. Van a 35-ös módosító indítvány, ami a közlekedési áldozatok világnapjának bevezetéséről szól. Ennek mindenképpen nagy jelképes jelentősége lenne és az ENSZ-nek a egészségügyi világszervezete, a WTO már bevezetett egy ilyen napot. Ennek mindenképpen két szempontot kell figyelembe venni, az áldozatokra kell emlékeznünk, másosorban pedig általában a közvélemény föl, figyelmét föl kell hívnunk a balesetek veszélyességére, és szenzibilizálni kell őket a probléma iránt. Tehát ez egy fontos pont számomra, hogy egy ilyen világnapot bevezessünk, aminek jelképes hatása van. Grandes úr, kettő van. Köszönöm szépen, elnök úr. Koch úr jelentése kiváló jelentés, és ezt nem úgy általánosságban mondom, hanem komolyan így gondolom. Azt hiszem, hogy teljesen természetes, hogy ennyi módosított nyújtottak be, ugyanis ez egy fontos téma, de mindenki azt hiszi, hogy már mindent tudunk erről a témáról. Azt hiszem, hogy nagyra kell értékelni azt a nehézséget, amelyel szembe találta magát a jelentéstevő. Én két módosító javaslatot, indítványt nyújtottam be. Nem tudom, hogy beveszi -e őket a szövegbe a jelentéstevő. Persze jó lenne. A de olyan meglepő statisztikák is léteznek, amelyek tényleg furcsák, például a 28-as ponttal kapcsolatosan. Én ismételten azt kérem, hogy azok, akik hosszú távon vezetnek, hát hazamehessenek minél előbb, most már erre lehetőség van, de lehet, hogy a jogszabályt kellene módosítani. Sok esetben a, az, hogy megpihennek, tehát a pihenő időszakuk ö, okozza a balesetet. Persze a vezetők is ö, ö, sokszor okoznak balesetet. Aztán az infrastruktúrát mindenképpen jó állapotban kell tartani, mert vannak olyan helyek, ahol katasztrofális a helyzet, ahol nagyon sok baleset van. Éppen ezért olyan helyeken, ahol tudják statisztikailag, hogy nagyon sok a baleset, mindenképpen orvosolni kell a helyzetet. Ami az autópályákat illeti, az én országomban nagyon nagy autópályáink voltak négy sávos autópályák. Ez pozitív dolog volt természetesen, azonban volt két olyan hely, ahol orvosolni kellett a helyzetet, ahol nagyon sok volt a baleset. Ajala Sanders asszony, kettő percben köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom, ami elhangzott, és szeretnék gratulálni Koch úrnak nagyon nagy szakértelemmel dolgoztak ki ezt a témát, amely nagyon bonyolult. Kiváló a jelentése, megítélésem szerint. És a módosító indítványokat is ilyen értelemben szeretnénk benyújtani, hogy elérjük azt, hogy kevesebb legyen a baleset, hogy jobb legyen a közlekedési biztonság. Ami az infrastruktúrák kérdését illeti, a technológiai kérdéseket, és így tovább, ezeket pontosítani kellene. Aztán a különböző vállalatok feladatai nevezetesen, hogy intelligens útjelzések legyenek, intelligens infrastruktúrák legyenek, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek. Ezek nagyon fontos területek. Aztán van egy másik terület a felhasználók oldaláról. Azt látjuk, egyre több a statisztika, hogy nem csökken a balesetek száma. Ne felejtsük ezt el hogyha sikerül megszavazni majd ezt a jelentést, akkor azt hiszem, hogy javulni fog a helyzet. Aztán ott van a balesetek kérdése. Tehát vannak teljesen specifikus balesetek. Minden alkalommal beszélünk, minden évben a közlekedésbiztonságról, arról, hogy 0,1% le lehessen a, az alkohol tartalom, tehát hogy ne lehessen itasan vezetni, akkor beszélünk minden évben a közlekedésbiztonságról. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb harmonizációra van szükség. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Kok kollégának a munkájáért. Nagyon-nagyon sok javaslat van ebben a szövegben, és remélem, hogy ha figyelembe vesszük az utaink állapotát, és általában a közlekedés sikeres lesz ez a szöveg. Én úgy gondolom, hogy fontos lenne foglalkozni az utak mentén elhelyezett parkolókkal és a parkolóhelyekkel. Azt hiszem, hogy nem foglalkozunk eleget ezekkel a dolgokkal. Fontos logisztikailag is biztosítani a közlekedés biztonságát. Sokan úgy, tehát például utasokat vezetnek, és valahová mennek, aztán üresen jönnek vissza, vagy ugyanez vonatkozik például az áruszállításra is, tehát erre is oda kellene figyelni. Aztán a 99-es módosítóval kapcsolatosan az energia csökkentésre utalunk, de természetesen figyelembe kell venni más területeket is. Azt hiszem, hogy hát kettő percben mindössze ennyit tudok elmondani. Elnézést és köszönöm, köszönöm. Higgins kettő percben. Higgins úr, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt rövid megjegyzésem lenne. Először is teljesen egyetértek eh, Koch úr a eh, véleményével a 211-es módosítóval kapcsolatosan a halálos balesetek eh, zömének kiváltókával kapcsolatosan az ittas vezetés halálos. Megfelelő technológia áll rendelkezésre, szerintem ezt alkalmazni kéne. Ami a 93-as módosítóval kapcsolatosan nagyon fontos természetesen a vezetési képesség, és nagy eltérések vannak az Európai Unióban. A láthatóság, illetve a látó képesség minimális szintjét meg kéne határozni. Belgiumban például egyáltalán nincs személyzeti vizsgálat. Finországban, Írországban és Németországban magasabb a standard. Nálunk például megfelelő személyi tanúsítványra van szükség ahhoz, hogy valaki vezetős engedélyt szerezzen. Ami pedig az úgynevezett sajtreszelőket illeti a védő palánkokat az utok, utak mentén. Ez a motorosok esetében teljesen halálos. Az autópálya két részét elválasztó kerítésről van szó, ami gyakorlatilag lekaszálja a balesetben szenvedő, szenvedeteket. Itt egy szilárd védő elválasztóra lenne szükség, és 2033 előtt nem várható, hogy egységes vezetési engedély valósulja meg. Elnök, köszönöm, és néhány pontot magam is szeretnék hozzátenni Higgins úrra reagálva, ami a korlátokat illeti Koch úr említette a módosítókat. Az egyik probléma a fém korlátokkal, és most nem a saj, úgynevezett sajtreszelőkről beszélek, hanem a hagyományos fém korlátokra, amelyek itt össze van csavarozva. Ez halálos a motorosok számára. Ezek a fémkorlátok nem állítják meg az autókat, ha nekiütköznek, hogy átmenjenek, illetve túl sodródjanak az úton. Ha egy motoros azonban neki megy ennek a korlátnak, akkor nincs sok esélye a túlélésre, ha csak az nem egy puha anyag, és ezért erre vonatkozik a módosító. Második dolog, amit szeretnék felvetni, nagy érdeklődéssel hallottam, hogy a taxikat kényelmesebbé kéne tenni, az e-, e-, egyik sofőről, akivel e, beszéltem, azt mondta, hogy bocsánat, nem a taxik, hanem a tehergépjárművek vezető fülkéje, aki arról panaszkodott, hogy nem elég kényelmes, nem tud igazából elaludni benne. Amikor az ittas vezetést a biztosítási szerződésekkel próbáljuk valahogy eh, visszaszorítani. Sajnos ez nem így működik. Az egyik legnagyobb probléma az Egyesült Királyságban az, hogy eh, rengetegen eh, úgy vezetnek, hogy nincs is biztosításuk, mert nem tudják megengedni maguknak. És ettől nem fogják abba hagyni a vezetés, nem, hanem kimennek az utakra biztosítás nélkül. Dominik is említette ezt, tehát szerintem ez a felvetés nem feltétlenül állja meg a helyét, aktívabban kell felépni az ittas vezetéssel kecsetesen. Pascal úr, itt töltöttem az egész napot, még egy utolsó felszólalásra a bizottság részéről megadom önnek a szót. Szépen, elnök úr. A közlekedés biztonság egy nagyon-nagyon kényes téma, mert ugye az európai hatáskör korlátozott, a szubszidaritás elvét alkalmazzák a legtöbb tagállamban, nagyon különböző a helyzet, viszont a polgárok részéről egyre több az elvárás. Éppen ezért Európának fontos politikai szerepet kell játszania, bürokrácia nélkül, és Koch úr jelentése erre jól rávilágít. Nagyon-nagyon sok módosító született, és ez is arra mutat rá, mhm. hogy mennyire fontos Európa felelőssége a polgáraival szemben. Én nem akarom most a részletekbe belebocsátkozni, csak néhány olyan témára szeretnék utalni, amelyek eh, számomra fontosak. Na most a koordinátor szerepe a, úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet, jó gondolat, és ezt el kell még mélyíteni. És nem arról van szó, hogy most ismételten egy új ügynökséget hoznánk létre. A koordinátori funkciót nem úgy kell tekinteni, mint egy plusz bürokratikus valamit, hanem a közlekedés biztonság nagyköveteként kell tekinteni a, ezt a funkciót. Tehát egy olyan ö, ö, funkció, amely hozzájárul a közlekedés biztonságához. Éppen ezért fontos számunkra ez a javaslat. Sokat beszélünk a megosztott felelősségről, és ebben az etikai aspektus is benne van. A skandináv koncepciót Belgiumba is bevezették a közlekedés biztonság területén, aztán a fehér könyvet is kiadtuk. A nulla százalék számunkra a közlekedés biztonság területén egy célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy 2010 és 2020 között kötelezettséget vállaltunk nagyon sok területen. Tehát itt nem csak mennyiségi aspektusról van szó, hanem egy filozófiáról, egy erkölcsi ö, aspektusról. Nem fogadjuk el, hogy, az, hogy emberek halljanak meg az utakon. Tehát nulla százalék a célkitűzés. Természetesen az elkövetkezendő 10 évben 50%-kal szeretnék csökkenteni a balesetek számát, de a végleges cél a 0%. Nem igazán lehet a felhasználók kategóriájára vonatkoztatva külön jogszabályokat kidolgozni, tehát hogy idősebbek, fiatalabbak, gyermekek, és így tovább azt hiszem, hogy a célkitűzésnek mindenképpen politikai jelzést is kell küldenie. Amikor a mennyiségi dolgokról beszélünk, természetesen javítani kell a statisztikákon. Ami az oktatás nevelést illeti természetesen, a, vezet, a jogosítvány problémájáról is beszélni kell, hát harmonizálni kell bizonyos területeket. Higgins úr már elment, de neki szerettem volna elmondani az, hogy a jogosítványokat már ö, lényegében harmonizálták, de 2013. január 19-től kezdve egységesek lesznek, úgyhogy nem 2030-ig kell várni, hogy ő ezt mondta. Ami az infrastruktúrákat illeti, és az infrastruktúrát általánosságban természetesen a felhasználókhoz kell igazítani az infrastruktúrákat. A 2016-ig ugye az útjelzéseket is harmonizálni kell, persze itt a szubszidiaritás elve érvényesül nagy mértékben a tagállamokban, az önkormányzatok is fontos szerepet játszanak ezen a területen. Továbbá a technikai, a gépocsik technikai ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályokat is felül fogjuk vizsgálni az elkövetkezendő időben. Még ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, köszönöm Koch úr, nem tudom, akarna még valamit elmondani a témával kapcsolatosan? Szépen megértem, hogy bizonyos emberek úgy tartják, hogy nagyon messzire is elmegy jelentés, más úgy gondolják, hogy nem. Csak néhány rövid megjegyzés. Alkohol, egységes szint igen, ezt támogatom, a koordinátori hivatal. Úgy gondolom, ezt a kérdést fontosnak kell tekintenünk a belső piaci szabályozás területén. Nyilvánvalóan azonban az egyéb, mind, tehát minden ilyen szempontra, ami közösségi politika, szociális politika, környezetvédelem, stb. koordinátorokra van szükség, és nyilvánvalóan támogatni kell a közlekedés biztonságot. Vannak, akik az alkohol szondát szkeptikusabban kezelik, a, pszicho, a közlekedési pszichológusok, közlekedési szociológusok, itt van a rostoki példa, amit említett a kolléga, néhány nap ezelőtt nyolc halálos áldozat volt. Itt éppen ezért szigorítják a szabályokat, és ö, csökkenteni fogják a sebességkorlátozást, ez azonban nem fog segíteni. Aztán most itt a kérdés, hogy a láthatósági mellén kötelező legyen, vagy sem. Hát ez nem kényszer zubbony, mindenképpen fontos eszköz lenne, még akkor is, hogyha, ö, hogyha a textilipar ezt a jobb láthatóság érdekében ami a látási képességet illeti, ennek a vizsgálatát. nyilván van itt is értelmes kompromisszumot fogok találni, úgyhogy minden egyes javaslatot megpróbál figyelembe kompromisszum javaslatok keretében. Köszönöm szépen a figyelmet. Pánditer, még komoly munka vár rád a szárnyékelentéstevőkkel együtt, de biztos, hogy megbirkózol vele a szavazásig, és a szakbizottságunk Májusban fog szavazni, a plenáris pedig júniusban. Mielőtt elbúcsúzom és ebédszünetet tartok, Alea Sanders asszony jelentése lesz az első napirendi pontunk három órakor. A határokon átnyúló közúti biztonságra vonatkozó ajánlástervezet az EPPEDS honlapon hozzáférhető. Mindenki elolvashatja. Köszönöm, és tudom, hogy itt mindenkit arra sürgettem, hogy tartsa az időt, de köszönöm a közreműködést, és akkor három órakor folytatjuk.